And so we can start, please. Tehát akkor kérem, hogy foglaljanak helyet, és elkezdenénk a munkát. Mindjárt átkapcsolok olaszra, és akkor a fejhallgatókon keresztül hallgathatják. Üdvözlök mindenkit, és javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Mindenkinek, mindenkit üdvözlök Üdvözlöm továbbá meghívott vendégeinket, szakértőinket, akik már itt vannak. Nagyon örülök annak, hogy szakbizottságunk mai napon megtartja ezt a meghallgatást, ami rendkívül fontos és aktuális is egész Európa számára. Itt az integrációra gondolok, a migránsok és gyerekeik integrációjára, mégpedig ez a kultúra és az oktatás révén. Mindig az oktatásról és a kultúráról szoktunk beszélni, úgy, mint az integráció alapelemei. Gyakran kompetenciákról, hivatalos és nem hivatalos kompetenciákról beszélünk, de ez azt is jelenti, hogy egy társadalomnak az alapját, alapjait kell lefektetni, amely igazán nyitott és valódi ö, oktatási, állampolgársági identitást tud adni, még azt megelőzően, hogy ez jogilag rendezett identitás lenne. Humanitárius válság folyik a szemünk előtt itt Európában, és nem kizárólag a határainkon kívül marginalizálódás van, méltatlan befogadási feltételek gyerekeket, nőket érint ez, és úgy gondolom, hogy a parlament sokat tett annak érdekében, hogy a migrációs napirendet elfogadják, és mielőtt megfelelő szabályokat dolgozzanak ki ezen személyek fogadásával kapcsolatban. Továbbá tömeges és még soha nem látott mennyiségű menekült van, E, ezek között a többség azok nők és gyerekek, és ne feleljük el, hogy az emberi jogok, az állampolgári jogokat megelőzik, még akkor is, hogyha egy e, személynek nem ismerték el a menekült státuszát, ennek a személynek akkor is jogai vannak, például a méltósághoz, illetve a kiskorúak esetében is nemzetközi egyezmények vannak, a menedékre vonatkozó emberjogi és egyéb e, egyezmények. És az emberek az az érzés, hogy ezeket az egyezményeket nem igazán tartják be napjainkban. Most e, itt vagyok Cecil Kenjivel, aki a jelentéstevője egy nagyon fontos uh, Libe bizottsági jelentésnek, és aki póttagja is a Kulturális Bizottságnak, és aki éppen a holisztikus megközelítést szorgalmazza a különböző befogadási politikákban, és különösen a földközi tenger térségében. Azért döntöttünk úgy, hogy megtartjuk ezt a meghallgatást a frakciók koordinátoraival, mert úgy tűnik számunkra, hogy ez elengedhetetlenül fontos. Tehát a Líbe szakbizottság tárgyal ezekről a tematikákról, a foglalkoztatási bizottság a menekültek és a munkaerőpiacon történő integrálásukkal foglalkozik, Tegnap előterjesztettem a véleménytervezetünket, mert én vagyok a szerkesztője ennek a véleménytervezetnek. Különböző aspektusok jelennek meg. Egyrészt van a sürgősség, ezt eh, nem is rejthetjük véka alá, egy rendkívül nagy nyomás van Európán. Mit tehetünk? mit tehetünk többek között az oktatási szolgálatokban ebben a szakaszban. A parlamenttől azt kértük, hogy kettőzzük meg a forrásokat azért, hogy a kiskorúaknak ö, oktatási szolgáltatásokat adjunk, nem csak majd, hanem már most, amikor a menekült táborokban vannak, és azt is világosan ki kell mondani, hogy a külföldi személyek, migránsok, ö, menekültek, ö, az, befogadottak azok a társadalomnak az integráns részei, tehát figyelembe kell venni őket is, figyelembe kell venni a különböző mutatókat, tapasztalatokat, tapasztalatokat, amelyek szóba jöhetnek, és a az integrációs tapasztalatokat, és hogy hogyan lehet ezeket a személyeket valorizálni. Meg kell azt is érteni, hogy ezek az emberek forrást képeznek, humán erőforrást Európa számára. Tehát eh, ma itt van ez a eh, panel, és majd aztán ö, egymás után fognak szót kapni, kivéve ma, ö, Kienji asszonyt, Mario Piacentini úr, és itt van az OECD-től. Az OECD jelentése az iskolákkal foglalkozik, majd szól erről részletesebben az előadásában Itt vannak főként a például a nyelvi integrációs kérdések, a ö, ö, nyelvi és kulturális integráció. Brigitte Balbach asszony, aki észak rajna Westfáliából érkezett, ő pedig egy másik aspektusról fog beszélni, ami kifejezetten stratégiai, ez pedig az oktatók, tanároknak a ö, szerepe és meg fogjuk nagy érdeklődéssel hallgatni, majd amit elmond. Aztán szeretném megemlíteni további vendégeinket is, Melanie Ebel asszony, aki Brandenburgi ifjúsági tanástól, Elena Bezocci, aki a Migránsok Világ Alapítványának a bizottságától jött, valamint Bonsa és Patrick Witcher urak, akik a Yehudi Mehudin Alapítványtól érkeztek. Továbbá körünkben van egy fiatal bevándorló is, aki Európában él, és az is célszerű, hogy őnek is lehetőséget adjunk, hogy szólhasson. Valamint szót fogok adni majd a parlamenti képviselő kollégáknak is. Továbbá, mint mondtam, vannak még további meghívottak, csak nem, nem igazán találom a nevüket. Négy kollégáról van szó, akiket Luigi Morgano ö, úr hívott meg, tehát ők Olaszországból érkeztek és érdeklődnek a téma iránt, valamint van hét további meghívottunk, akiket Kienge asszony hívott mi, meg, és akik ugyancsak itt vannak a teremben, mert ezek a témák érdeklik őket. Akkor először is Kienge asszonynak adom meg a szót, és egyben Üdvözlöm szakbizottsági kollégáinkat is, akik ezeket a témákat követik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Szilvia. Nagyon örülök, hogy a saját kezdeményezésű jelentésünk tervezetét bemutathatom. A földközi tenger térségében megvalósítandó holisztikus megközelítésről a bevándorlás témájában. Köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt lehetek, és részt vehetek ezen a vitán. A szavazás előestején vagyunk. Holnap a LIBE szakbizottságban szavazunk erről a szövegről. Ami sok hónapnyi kemény munka eredménye szintetizálja a frakciók álláspontjait. Tehát nem egy-két frakciót jelenít meg, hanem a frakciók összességének a közös munkáját tükrözi. Abból az egyszerű tényből indult ki ez a közös jelentés, hogy a migráció annyira összetett jelenség, hogy egy fazonra szabott szakpolitikával nem lehet kezelni, mint ahogy eddig próbálták uniós, illetve tagállami szinten az utóbbi húsz évben alapvetően olyan megközelítés érvényesült, aminek a középpontjában a biztonság állt. És nem a változást. Világossá vált, hogy a múlt szakpolitikája a jövőre már nem alkalmas. Hiszen a balkáni útvonalon keresztül tömegével érkeznek Európába a menedékjogot kérők, és kérnek menedéket, vagy egyszerűen egy szebb jövőt keresnek maguknak. A második világháború után kialakult menekültügyi rendelkezések a mai igényeknek nem felelnek meg, sem rövid, sem hosszabb távon. Ez tehát a lényege a saját kezdeményezésű jelentésünknek a földközi tenger térségében kialakult helyzetről, illetve a holisztikus megközelítés igényéről. Ilyen elgondolásokkal fogtunk neki a munkának, de időközben szükséghelyzet alakult ki, úgyhogy a balkáni migrációs útvonal is belekerült a, képbe. Tehát ebből született a kompromisszumos szöveg egyesítettük a különböző szövegvariánsokat, amelyek többféle ágazatot lefednek ilyen módon. A bevándorlás ellen nem szabad küzdeni, hanem a rendelkezésünkre álló eszközökkel hatékonyan kell megpróbálni kezelni. a belső, illetve a külső szakpolitikánkra eh, támaszkodva, és bevonva az intézményi és egyéb érintetteket. A jelentés tervezetünkben konkrét, rövid, közép és hosszú távú javaslatokat is megfogalmazunk, illetve olyan strukturális politikákra teszünk javaslatot, amelyek célja az kell legyen, hogy kezeljük a migráció kiinduló okait azokat az okokat, amik miatt az emberek elmenekülnek a hazájukba, Az alapelveink a szolidaritás, a közös feladatvállalást, teherviselést, de ezek nem maradhatnak elvont elvisékon, hanem európai szinten valóra kell, hogy váljanak. Ezek tehát a kiinduló pontok. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80-as cikke tartalmazza a vonatkozó rendelkezéseket. A jövőben közös jogszabályok jönnek majd ennek alapján létre. A szolidaritás megmutatkozott a szükséghelyzetben abban a formában, hogy teljes mértékben támogatjuk az embermentést, a menekültek befogadását. A tagállamoktól azt kérjük, hogy állandó mechanizmust vezessenek be, amely a bevándorlók mentését aktív kutatásra alapozza, és kellő forrással mm, támogatja. Nem csak tengeri mentésről van szó, hanem arról is, hogy azok, akik az éhínség, a háborúk, az üldözés elől menekülnek, számukra alternatívát és a jövő reményét tudjuk felkínálni. És sokan vannak, akik nem tudnak utazni, nem tudnak útra kelni. Ehhez egy olyan mechanizmusa van szükség, amely az Unió egészében kezelni tudja ezeket a szükségleteket, és figyelembe veszi a származási ország szerinti eltérő igényeket, illetve körülményeket. Egy kötelező állandó mechanizmust szeretnénk bevezetni. A menedéket kérők elhelyezésére a tagállamok számára nem egyszerűen csak a szolidaritás, illetve az adhok megállapodások alapján, hanem szeretnénk, hogyha legális, működő gyakorlati csatornák jönnének létre a bevándorlás terén. A tudás, illetve a munkavállalók és a személyek szabad mozgása alapozza meg mindezt, Európának a foglalkoztatás politikáját is úgy kell alakítani, hogy a magasan képzett bevándorlóktól kezdve a menekültekig harmadik országokból be tudjunk fogadni minél több rászoruló embert. A gazdasági migráció terén határozottan elítéljük a munkaerőpiacon a kizsákmányolást. Több tagállamban A kizsákmányolás akkor probléma, hogyha embercsempészettel kapcsolódik össze, úgyhogy a 2009 per 52-es irányelvnek a gyakorlati végrehajtását sürgetjük. És az embercsempészet áldozatai számára mentességet kínálunk, hogyha együttműködnek a hatóságokkal a nyomozás során. És szeretnénk egy kékkártyás rendszert bevezetni ambíciózusak a céljaink. A tagállamok munkaerőpiacán a hatékony szabályozást, illetve az elhelyezkedést szeretnénk lehetővé tenni. A cél tehát, hogy legális bevándorlási lehetőséget biztosítsunk Európába. És az ennek megfelelő politikailag ambíciózus intézkedéseket is szeretnénk emögé állítani. Az alapvető cél, hogy integrálhatók legyenek a bevándorlók, és ez nagy figyelmet kapott az utóbbi időben. Az integráció azt gondolom a kult szó itt, a közös migrációs politikának a jövőbeni közös nevezője lehet. Az előttünk álló kihívások arról szólnak, hogy a migrációs áramlat integrálható legyen a szociális, illetve a gazdasági társadalmi szövetbe. Eközben az európai polgárokra különböző terhek, kötelezettségek hárulnak. A jelentés ezt nem fogalmazta meg szerintünk kellő részletességgel, úgyhogy módosításokat is előterjesztettünk a Kulturális Szakbizottság részéről és szeretnénk ezt a vonatkozást megerősíteni, mert a közös bevándorlási politikának ez kell, hogy legyen az alapja. A kompromisszumos szöveg arra kéri a tagállamokat, hogy minden szakpolitikai és intézkedési lehetőséget ragadjanak meg az integráció érdekében. Tehát integráció az elszigeteltséggel szemben. Aláhúzzuk, a helyi és a regionális önkormányzatoknak a szerepét, hiszen helyi szinten indul az integráció. Integrációs programokat kell létrehozni és működtetni. Arra kérjük a tagállamokat, hogy a menekültek lehetőséget kapjanak a befogadó országokban, hogy újra kezdjék az életüket. Ez onnan kezdődik, hogy lakhatási lehetőséget kapjanak oktatásban vehessenek részt, nyelv, nyelvtanfolyamokban részesüljenek, illetve az interkulturális párbeszéd résztvevőivé válhassanak. Az integrációs helyszínek legfontosabbika a munkahely. A saját kezdeményezésű jelentés az integrációról a munkavilágában való integrációt helyezi előtérbe. Arra kérjük a tagállamokat, hogy a 15-ös cikket valósítsák meg a munkavállalási garanciáról szóló irányelv szövegéből. Ez egy egyéves munkának az eredménye, úgyhogy most nem részletezem, hiszen már egy éve szorgosan dolgoztunk rajta. És holnap fogjuk, eh, holnap kerül sorra a szavazás. Nagyon összetett a jelenség, ennyiben szeretném összefoglalni, és csak különböző szakpolitikák együttesével lehet kezelni, illetve egy eszközrendszer kell hozzá. Ne essünk a félelem csapdájába. A parlament felvállalta a felelősségét, és a tünetek mellett a kiinduló okokat is szeretné kezelni. Arra kérjük a tagállamokat, hogy emelkedjenek felül a nemzeti önzésen és az elzárkózás politikája helyett egy nyílt, közös migrációs politika mellé álljanak fel. Nagyon sok pontra nem tudtam most kitérni ebben a jelentésben, és várom, várom az észrevételeket. Eh, Köszönöm szépen a bevezetőjét. Kicsit vigyáznunk kell az időzítéssel, a holnapi nap valóban nagyon fontos lesz szavazás szempontjából a Libében. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a jelentés, szeretnénk gratulálni kolléganőnknek. Tudjuk, hogy nagyon sok bevándorlói szervezet és maguk a bevándorlók is gazdagították tapasztalattal. A Kulturális Bizottság néhány kollégája, én magam is benyújtottam módosítókat ehhez a jelentéshez, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy különösen az oktatáshoz való hozzáférést, az oktatás szintjének növelését, a felnőtt oktatást szorgalmazták a módosítókon keresztül, és ezen kívül a novemberi menekültekről szóló állás foglalásunk tartalmára is utaltunk, ugyanis az egyetemekre, az egyetemek tanfolyamaihoz való hozzáférést is megemlítettük ezekben. A arról is szólunk, hogy válsághelyzet van, és hogy a menekültek valószínűleg hosszabb ideig maradnak velünk, tehát nem átmeneti lesz ez a jelenség. Ezeket a szempontokat minden más szakpolitikába is integrálni kell a tagállamok szintjén és európai szinten is. Az általunk tett általános ajánlások a fiatalok integrációjára vonatkozólag. <clears throat> Az oktatásban tehát ezekről szólnak. Köszönöm szépen, akkor most Piacentini úrnak adom meg a szót az OECD képviseletében, aki most megtartja előadását. Good, good afternoon, everyone. Jó napot kívánok mindenkinek, Mário Piacentini vagyok, a Nemzetközi hallgatói értékelés, illetve tanulói értékelési programnak a képviseletében vagyok itt, a PISA-val foglalkozom többek között, és azt fogom önöknek megmutatni, hogy az iskolák és az oktatási rendszereken belül a fiatal bevándorlók integrációjáról milyen adatokat tudunk mutatni. Az iskola rendszerünk reagál a bevándorlásra, a, és attól függetlenül, hogy migráns hátterű valaki vagy nem, a gazdasági hatás mindenképpen nagyon súlyos. A, According to our data, a PISA által összegyűjtött adatok szerint 2012-ben 15 százaléka volt, a 15 éves gyermekeknek 12 százaléka volt bevándorló. Ez az arány 4-6 százalékkal nőtt több országban, például Írországban, Spanyolországban és Olaszországban. Ezek az országos átlagok, amelyeket itt látunk a táblázatban, megmutatják, hogy nem csak országok között vannak különbségek, hanem egy országon belül is, mert általában a bevándorló gyermekek ugyanazok, ugyanazokba az iskolákba, sőt ugyanazokba az osztályokba is járnak. Ez ugyanakkor megnehezíti a tanulók integrációját. Ez a jelentés, amit most nemrég jelentettük meg, a, az bevándorló gyermekek az iskolába címet viseli, és a weboldalunkról letölthető. Ez a jelentés a PISA adatbázisából nyert adatokat tartalmat, tartalmaz, és a bevándorló gyerekek teljesítményéről szól. Az adatok világosan megmutatják, hogy a tanulók kivándorlás előtti képzése nagyon nagy hatással van a bevándorlás utáni tele, teljesítményükre, de az is nagyon nagy hatással van rájuk, illetve a teljesítményükre, hogy milyen oktatási rendszerbe épülnek bele. A PISA tesztek szerint olyan, azok a gyerekek, akik arab anyanyelvűek, tehát arab országokból érkeznek, ö, ö, nem, nem, nem teljesítenek ugyanolyan jól, például Hollandiában jobban teljesítenek, mint például Dániában vagy Finnországban matematika területén. Tehát nem csak a ö, tudásbeli teljesítményt kell itt vizsgálni, hanem meg kell nézni a tanulók szociális integrációjának helyzetét is az iskolában. Az iskoláknak az a kapacitása, hogy hogy tudják integrálni a tanulókat, legnagyobb részt azon múlik, hogy fel tudják-e a tanulókban kelteni az iskolához tartozás érzését. A számok is ugyanezt mondják, és amikor az arab országokból érkező tanulók ebeli esz, e, helyzetét ebből a szempontból megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Finnországban ér, Finnországba érkezett ö, arab származású tanulók sokkal inkább otthon érzik magukat az iskolában Finnországban, mint például Dániában. Az adatok tehát bizonyítják, hogy a tanulók pszichés eh, jóléte állapota nem csak azon múlik, hogy az eredeti kultúrájuk és az új kultúrájuk között mekkora különbség, hanem azon is, hogy az új lakóhelyükön a mindennapos problémákat, amelyek az élettel, az a tanulással kapcsolatban felmerülnek, hogy tudják kezelni, illetve hogy segítenek nekik azokat kezelni. Következő dia amely az egyik legfontosabb kérdés, és amely a, a, a tudásbeli és társadalmi integrációjuk egyik legfontosabb eleme, a nyelvtudás kérdése. A, az otthon beszélt, illetve az iskolában beszélt nyelvről van szó. Tudjuk, hogy nagyon sok bevándorló tanulónak nyelvi akadályai vannak, az első generációs, tehát külföldön született tanulók 64%-a általában más nyelvet beszél otthon, mint az iskolában. És ilyen módon a PISA vizsgálati nyelve számukra idegen nyelv. A második generációs bevándorlóknál még mindig 41% ez az arány. Az iskolai teljesítmény teljesen világos módon összefügg a vendégországban beszélt nyelv tudásával. És nagyon nagy a különbség azok között, akik beszélik az adott ország nyelvét otthon is, illetve azok között, akik csak az hazájuk eredeti nyelvét beszélik. És különösen akkor látjuk, hogy mekkora a szakadék, amikor azt is beszámítjuk, hogy sok bevándorló gyermek nem beszél más nyelvet, mint az anyanyelvét otthon, tehát a vendégország nyelvét nem használja. Ezen kívül a 2012 digitális olvasó tesztet, hogyha összehasonlítjuk a komputer alapú probléma megoldó teszttel, akkor azt látjuk, hogy a probléma megoldó teszt nyelvezete sokkal egyszerűbb, és sokkal kevesebb az olvasandó szöveg. És ilyen módon azt állapíthatjuk meg, hogy a bevándorló gyermekek relatív teljesítménye az olvasó tesztben sokkal alacsonyabb, mint, amen, mint amit a probléma megoldó komputeres tesztben tanúsítanak. Tehát a tudásbeli deficit, amelyet átlagosan mindenhol tapasztalunk, az nagy részt annak tudható be, hogy nem tudják az adott ország nyelvét megfelelő szinten beszélni ahhoz, hogy a megfelelő tudást ki is tudják fejezni az anyanyelven. Így aztán azt láthatjuk, hogy a bevándorló gyermekeknek tanulók, tanulókban van egy hatalmas mennyiségű ki nem használt tudás. És a tudásukat nem is tudjuk felmérni akkor, hogyha, felmérni akkor, hogyha ilyen standardizált olvasási, írási teszteket használunk erre. A megérkezés kérdése is fontos. Azok, akik például Luxemburgba érkeznek, azoknak a helyzetét látjuk itt, és azt látjuk, hogy aki, a Fra- aki Franciaországból érkezett, annak a teljesítménye körülbelül egyenletesen ugyanazon a szinten marad. Azok viszont, akik a, volt Jugoszlávia, ország, Jugoszlávia államaiból érkeznek, vagy Portugáliából, azok viszont minél későbbi életkorban érkeznek. Luxemburgba annál rosszabb a teljesítményük. Fontos lenne a nyelvi eh, eh, támogatásról is beszélni, illetve a kulturális elemekről, mert a befogadó országnak a nyelve önmagában nem tud segíteni a, abban, hogy részt vegyék a gyerekeket a befogadó ország kultúrájába, és nem igazán érzik magukat részének a szociális, a társadalomnak. A bevándorolt ö, ö, diákoknak, akik nem ö, anyanyelvükön beszélhetnek, azok ö, a befogadó ország nyelvén tudnak csak érvényesülni. Ugyanakkor csak a e, legkisebb, nagyon kis része e, a diákoknak nyilatkozik úgy, hogy ennek ellenére örül és szívesen vesz részt a különböző kulturális e, eseményekben, mert a nyelvtudásukkal arányban van az is, hogy mennyire szerez számukra örömöt ez a részvétel. A családoknak az integrálódása a szélesebb társadalom ugyancsak nagyon fontos. Tudjuk, hogy a gyerekek általában a nyelvi közvetítők, és ők biztosítják a, a kapcsolatot a ö, befogadó közösség és a család ö, felnőtt tagjai között. Akkor most nézzük meg ennek a politikai vetületeit. Milyen típusú iskolák, mely országok, milyen ö, oktatási rendszerre lenne szükség. Az egyik alapvető javaslat, hogy az oktatási rendszernek több és jobb nyelvi támogató programokat kellene, hogy kínáljon, annak megfelelően, hogy a bevándorló gyerekek milyen életkorúak és milyen a nyelvi tudások. Azon országokra, amelyekre adatunk van, az a diákok 80%-a, aki nem anyanyelvénként beszéli, a, az két óra nyelvi oktatásban részesül az iskolában. 18% az nem sok, de például egy olyan országban, mint Szingapur, ott 57% ugyanez az arány. Vagy másik dolog, ami ugyancsak kiderül ebből a ö, diából, hogy vannak országok, amelyek jobban elismerik, hogy a bevándorolt diákok azok nagyon változatos közösséget kívánnak, úgyhogy több segítséget adnak azok, akik ö, a célországban kezdik az iskolát, vagy akik például később érkeznek. Finnországban láthatjuk, hogy 32%-a, akik nem anyanyelvükön beszélnek, tíz év után is kapnak nyelvi támogatást az iskolában. Kanada is példa a diversifikált nyelvi programokra, és a különböző diákok különböző igényeit figyelembe veszik. Szeretném elkerülni az esetleges félreértést. Nagyon fontos a nyelvi képességek megszerzése, de nem egy olyan politikát javaslunk, ami az egynyelvűséget favorizálná. Azt mondjuk, hogy a a célország nyelvét nek az ismerete az nagyon fontos kulturális szociális integrálódás szempontjából ugyanakkor fontos az is, hogy a diákok ne veszítsék el az öröklött, magukkal hozott nyelvi ismereteket, mert az öröklött nyelvi ismeret az a bevándorolt közösségnek a hagyományait, és ez az, ami az identitást megtestesíti, és ez támogatja a családon belüli kapcsolatokat és ez is nagyon fontos a fiatalokra, ez, amit a saját közösségüktől kaphatnak támogatásként. Ismételten csak vannak egyes országok, amelyek nagyobb mértékben, mint más országok, elismerik, hogy a nyelvi támogató programok, a nyelvpolitika a sokkal bonyolultabb, mint az, hogy egyszerűen nyelvórákat biztosítsanak. Tehát nem merülhet ez ki csak nyelvoktatásban az anyanyelvi oktatás minden tizedik tíz eh, iskolaévet már elvégzett gyerek még beszéli az eredeti nyelvét. Az aktív kétnyelvűség eh, például Portugáliában, Szingapurban általánosabb vagy általánosabb Rövid tájékoztatom a két fő politikai elemet emelnék ki. Az iskolának többet kell, az oktatási rendszernek többet kell tenni azért, hogy a bevándorló gyerekek gyorsan megtanulják az oktatás nyelvét. A másik, az kicsit kevésbé fontos, mint az előbbi, hogy a nyelvi támogató politákat nem szabad egynyelviségére fokozni, hanem meg kell, hogy maradjon a többnyelvűség szintjén. A jelenlegi adatainkból nem tudok választani néhány olyan fontos kérdésre, mint hogy milyen típusú kétnyelvi oktatás működik a legjobban, a azonnali teljes oktatási nyelvbe való bemerítkezése a jobb, vagy pedig az, hogy az eredeti anyanyelven történnek bizonyos oktatások. Nagyon keveset tudunk a különböző típusú tevékenységekről és gyakorlatokról, amiket a tanárok, oktatók vagy iskola vezetők alkalmazhatnak, és, illetve alkalmaznak a tanteremben annak érdekében, hogy a nem bevándorolt diákok érkal is megértessék a kulturális diversitás értékét milyen politikák, milyen oktatási gyakorlat segítheti az aktív sokszínűséget az országban, és oldhatja meg a problémát, oly módon, hogy a különböző kultúrák jobban kommunikáljanak egymással. Egy ambiciózus programunk volt e tekintetben kutató munkát végeztünk, új adataink is vannak ezzel kapcsolatban, 2015-ös, amik valószínűleg további válaszokat fognak adni arra, hogy mi az, ami az elmúlt években megváltozott a bevándorolt diákok esetében. Megpróbálunk több információt gyűjteni arról is, hogy a tanárok mit tehetnek, a kulturális csere érdekében osztályokon, egy-egy osztályon belül. Első alkalommal ugye a globális kompetenciákat helyezzük előtérbe. Ezzel akkor itt be is fejezem, és ha kérdéseik vannak, szívesen válaszolok. Because we have just time. Allora... Elnézést, csak nagyon kezdünk kiszaladni az időből köszönjük ezt a, az előadást. Azt is tudom, hogy vannak ö, ö, anyagok is, remélem ezeket is megkapták, illetve megkapják az előadást. Ez egy nagyon érdekes, speciális előadás a nyelvi integrálódásról, illetve a különböző oktatási rendszerekről. Most pedig átadom a szót Balbach asszonynak aki Észak-Rajna-Vesztfáliából érkezett, és aki a tanárok, oktatók szerepéről fog beszélni. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőim, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ezt a témát itt ma ö, kezelik, hiszen ez nekem különös szívügyem. Úgy gondolom fontos, hogy ezen a szinten is beszéljünk a tanárok, a tanerők kérdéséről. Én egyike vagyok azoknak, akik azt mondják, hogy a bevándorló gyermekekkel és a menekült gyermekekkel való törődés nem csak Németország, illetve más országok országos ügye, hanem közös európai megközelítést igényel. Különösen most, hogy ilyen sokan érkeznek, ezért kell odahatnunk annak érdekében, hogy a gyermekek, még a saját személyes tragédiáinkon felül az európai ellentétek miatt ne szenvedjenek további, tovább, még további okokból. Ezek a gyermekek a saját életkörülményeik áldozataivá válnak, és ezért nagyon fontos, hogy nyitottan és üdvözlet, és, és, és mindenképpen pozitívan kezeljük őket már az első perctől kezdve. A, a tanárok és a tanerők együtt kell, hogy működjenek a szociális dolgozókkal, a minisztériumban dolgozó dolgozókkal. Ezt tesszük mi is az Észak-Rajna-Vesztfáliai szövet, szövetségekben, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél szélesebb körbe, kört bevonjunk a munkában. A tanárok nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen központi helyen dolgoznak az iskolában, és az ő feladatuk az, hogy a gyermekeket minél korábban és minél jobban integrálni tudják a társadalomba vigyázni kell emiatt, illetve gondoskodnunk kell arról, hogy a tanárok erre a feladatra felkészüljenek, és hogy minden módon segítsük őket abba, hogy enne, ezt a munkájukat megfelel, megfelelőképpen tudják végezni. Köszönöm szépen ezért azt is, hogy az előttem szóló a e, különböző példákat hozott fel arra, hogy e, ezt hogy lehet megtenni. A tanárok tudják, akkor boldogok, amikor a nevelési és oktatási feladatukat megelégedéssel tudják végezni. De erre fel kell őket készíteni, erre ki kell őket képezni például akkor, amikor a németet, mint idegen nyelvet oktatják. Fontos, hogy tudják, hogy az osztályban tanuló bevándorló gyermekekkel hogy kell bánniuk. Nálunk Észak-Rajna-Vesztfáliában az önkormányzati kompetencia kompetencia központokban német, mint, mint idegen nyelv oktatás szempontból tartottunk, a tárgyban tartottunk ilyen tanfolyamokat, és erre még az is jelentkezhetett, aki egyébként már ezen a területen dolgozik. Jó lenne, hogyha erre a célra még nagyobb források áll, állnak rendelkezésünkre. És ez E, ez ugyanis e, sok, nagyban megkönnyíti a gyermekekkel e, folytatott kommunikációt. A gyermekek ugyanakkor tudnunk kell, hogy nem egészségesen és vidáman érkeznek, hanem gyakran fizikailag és mentálisan is traumának vannak kitéve. Ez is fontos, hogy ilyen szempontból megfelelőképpen fogadjuk őket. Hogy tudjuk ezt megtenni? A tanácsunk az, hogy legyenek több szakértőből álló csapatok, ahol tolmácsoktól, ápolónöktől, pszichológusoktól kezdve a tanárokig mindenféle szakértő részt vesz annak érdekében, hogy a gyermekek gyermekek kezdettől fogva egy befogadó környezetbe kerüljenek, ahol foglalkoznak velük, foglalkoztatják őket, és segítenek őket. És itt a játék, a zene, a kézműves feladatok, mindenféle foglalkozás űzhető. Az a fontos, hogy nagyon kis csoportokba történjenek ezek a foglalkoztatások, illetve hogy arra is vigyázzunk, hogy ezek a gyerekek mindig személyes kontaktust teremtsenek egy felnőttel annak érdekében, hogy kialakuljon bennük a bizalom. Ez azt is jelenti, hogy ez a több szakértőkből álló, több szakértőből álló team, csoport a gyermekek mindenfajta problémáját kezelni tudja. És azt is látjuk, hogy a, a gyermekek ilyen helyzetben hogy tudnak először megnyilvánulni, és hogy a bizalom kiépítését hogy lehet utána folytatni. Igyekezni kell arra, hogy minél több emberben bízhassanak annak érdekében, hogy ne szaladjon ki a lábuk alatt a talaj. Nagyon fontos, hogy állandó legyen a személyzet, hogy ne kelljen mindig új és úgy emberekhez viszonyulniuk, hiszen a traumatizált léleknek fontos, hogy legyen állandóság, gondoskodnunk kell arra, hogy lássanak lehetőséget abba, hogy bízzanak az emberekben, és hogy elkezdhessenek fellazulni, és így viszonyulni a felnőttekhez. Az is, azt is fontos tudni, hogy milyen háttérből érkeznek ezek a gyermekek, nálunk három különböző nyelv, öt különböző ország háttere a leghangsúlyosabb, és tudni kell, hogy ott azokban a társadalmakban milyen problémák vannak, és hogy milyen módon szocializálódtak ezek a gyerekek. Nagyon sokszor olyan, gyerm olyan gyermekekkel találkozunk, akik, akiknek az országaiban, származási országaiban a nők egész más státuszt élveznek, mint náluk. Aztán vannak a szinti és a roma gyerekek, akiket például nem mindig könnyű a nőknek tanítaniuk, mert túlságosan hosszan ö, olyan ö, környezetben nőttek föl, ahol nem ö, volt ö, a nők iránt meg a tisztelet. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel is foglalkozni kell, és nem elég csak szeretnünk a gyerekeket, vagy szimpatikus, vagy empátiával, nem, nem elég empátiával viselkednünk irántuk, hanem nagyon tudatosan azt is szorgalmaznunk kell, hogy az önállóságot kialakítsák magukba. Tehát tudni kell, hogy honnan jönnek, tudnunk kell, hogy honnan men, hová mennek tőlünk. Aztán, amikor az iskolákba ö, utaljuk a gyermekeket központilag, akkor ott az iskolákban is kell, hogy legyen mindenféle szakértő annak érdekében, hogy a gyermek megvizsgálja, hogy a gyermek megfelelő helyre kerülte az adott iskola rendszerben. Észak-Rajna-Vesztfáliában az önkormányzati integrációs központokban megvannak ezek a szakértők, de ők ugye csak az adatokkal tudnak foglalkozni, és a szülők elmesélése alapján tudnak egy első értékelést adni arról, hogy a gyermekek hova kell, hogy kerüljenek. De utána, utána is meg kellene, hogy legyen a tapasztalat, illetve a szakértelem, és ez még egyelőre nem, lehet, nem és ezen még dolgoznunk kell, tehát az a fontos, hogy hosszú távú megfigyelést is biztosítsunk annak érdekében, hogy gyermeket és a gyermek helyzetét mindig értékelni tudjuk a hatóságok általában ilyen diagnosztikus eh, nyilatkozatokkal és különböző kipipálandó listákkal szoknak, szoktak operálni, és igazából a gyermeket nem nézik meg személyesen. Pedig a szakértők, hogyha a szakértők nézik a gyereket a játék közben, a sport közben, a többi gyermekkel való ö, kommunikáció közben, abból sokkal több mindent le lehet szűrni például én nagyon sokszor azt szoktam kérni, hogy legyenek ilyen úgynevezett integrációs révkalauzok, olyan tolmácsok, akik a gyermekeknek gyermekek kapcsolattartó személyeként tudnak működni annak érdekében, hogy megtanulják a nyelvet, és hogy kapcsolatot tudjanak teremteni. De itt mindig az van, hogy drága, persze, de pontosan ez a lenne a legfontosabb. Sajnos sokszor nehéz ezeknek a, meg, ezeknek a megvalósítása. Már pedig a gyermekek gyermekek helyzetét ez nagyban megkönnyítené. A családokkal föl kell venni a kapcsolatokat, és professzionálisan támogatni kell őket. Végül pedig szeretném elmondani, hogy az első kapcsolat után már rögtön el kell kezdeni a német oktatást, és ezt kötelezővé kell tartani, ta, tenni. Én tudom, hogy sokan ellenzik azt, de az nem megy, hogy az, az, az nem megy, hogy a gyermekeket kizárjuk a németből, hiszen csak a német nyelven keresztül tudnak aztán mindenféle más tárgyban is oktatást kapni hogyha nem tudnak németül, akkor a matematikát se tudják megtanulni, akkor más tárgyakban sem tudnak tudást szerezni, és ez visszatartja őket attól, hogy megfelelő tudást szerezzenek. Úgyhogy ha valóban integrálni akarjuk őket az oktatásban, akkor e, kezdettől fogva a nyelv, az adott ország nyelvén kell az oktatást nekik biztosítani hogyha ezt nem tetszük meg, akkor látjuk, hogy a hiányosságaik egyre halmozódni fognak, és évről évre rosszabb helyzetben lesznek, hiszen természetesen tudnak németül, de a hiányosságaik halmozódnak és akkor azt látjuk, hogy kialakulnak ilyen teljes tisztán bevándorlókból álló osztályok, ahonnan aztán tényleg nagyon nehéz a társadalomba való integráció. Észak-Rajna Vesztfáliában vannak ilyen interkulturális csoportok, illetve osztályok, ahol a, ahol azt látjuk, hogy nagyon gyorsan, nagyon gyorsan beleesnek ebbe a hibába, hogy, a, hogy ilyen külön országba, külön osztályba helyezik őket. Nagyon fontos, hogy ez ne így legyen, hanem rögtön keverjék őket a többi gyerekekkel, és így ne, ne azt érjük el, hogy mindig csak utánuk loholnak és le fognak maradni hiszen hogyha ezt tesszük, akkor soha nem fogják tudni behozni a lemaradásukat. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy a szocializáció során a menekült és bevándorló családokkal megismertessük a mi saját értékeinket is, a, és eb, a tanerőknek ebben is segíteniük kell fontos itt is, hogy meglegyen a személyes kapcsolat. A szülőket is be kell vonni ebbe az iskolai munkába, és mind a két oldalnak képesnek kell lennie arra, hogy megértse a másikat. Tehát nagyon fontos az is, hogy a szülőkkel jó legyen az együttműködés, hogy felismerik, hogy hol vannak hiányosságok, és hogy, hol, és hogy legyenek lehetőségek arra, hogy együttműködjünk a szülőkkel, illetve hogy meglegyen a szülőkben is, megszülessen a szülőkben is az az akarat, hogy a gyermekeiket bevonják a társadalomba és az iskolai munkába. Tehát erre is elő kell készítenünk a tanári, tanárokat, hogy a, e, ezen a téren mit tudnak tenni ezt például úgy lehet megtenni, hogy az iskolában közös tevékenységeket szerveznek a gyermekeknek és szüleiknek. Péld, illetve, hogy legyenek olyan díjak, amelyek például a kiválóan teljesítő iskolák kaphatnak, integrációs díjak, és hogy minden mi lehetőséget kihasználjanak arra, hogy az integráció megvalósuljon. Több különböző tevékenységről lehet szó. A minisztériumnak egy sor javaslatot nyújtottunk be. Alapvetően az teljesen világos, hogy egy olyan oktatási láncra van szükség, amely nem csak az iskolában folyik, hanem a társadalom minden más intézményében is ami az egész társadalomra kiterjed. És hát az integrációval kapcsolatban mindenképpen növelnünk kell a tudatosságot az egész társadalomban, annak érdekében, hogy Németországban is és Európában is legyen egy tudás, amely regionális, illetve országhatárokon átnyúló szinten is működjön. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy rendszer erre van szükség, amely hálózatot teremt annak érdekében, hogy országok között is meglehessen a tapasztalatcsere meg kell nézni, hogy ezt rendszer szinten hogy lehet kialakítani, hogy hogy lehet egy egységes koncepciót kialakítani ezzel kapcsolatban. És különböző szinten, különböző témákban kell ez, hogy kialakuljon az iskolák között egy önkormányzaton belül, regionális szinten, illetve akár tartományok között, akár országos, országok között is alakuljon ki európai szinten. Mindjárt kész vagyok, még csak néhány gondolat. Tehát az integrációs feladat, a, a legnagyobb, legfontosabb része az, hogy a tanárokat képezzük. A, az alapképzésbe is be kell ezt ért, e, építenünk, és ebbe új vonásokat és új segélyerőket kell beszerveznünk. Át kell gondolnunk azt, hogy ezek a e, multiprofessionális csapatok még hogy, hogy alakulhatnak ki, e, annak érdekében, hogy a potenciálunkat erre a nagy feladatra minél teljesebben ki tudjuk használni. És utolsó gondolatom az, hogy innovatívaknak kell lennünk, hiszen minél több új ötletet tudunk kapni, és azt egymásra kicserélni, annál jobb. Nagyon fontos, hogy ugyanakkor, hogy ne terheljük túl a tanárainkat, az integráció ugyanis nagyon sok, az integrációs feladat nagyon sok tanárunk, tanárunkat és önkormányzatunkat túlterheli, pontosan azért, mert nincs megfelelő forrás hozzá. Ez az utolsó gondolatom. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Nos, nagyon értékes információkat hallhattunk a tapasztalataikról, az iskolákról, az oktatási rendszerről ön közvetlen tapasztalatokat szerzett, illetve a problémákat is ismeri. Ez azt gondolom, hogy egész Európa számára egy nagyon komoly és aktuális kihívás. Egy kicsit elcsúsztunk időben, úgyhogy javaslom, hogy most térjünk rá a kérdésekre, illetve a válaszokra, de rövid kérdéseket várok, tehát egy percre korlátozzák a mondandójukat, kérem és ö, elnézést, a választ is szeretném, hogyha röviden sikerülne megfogalmazni. Nos, a felszólalók listáján szerepelnek Ferájn, Libácská és Köszönöm szépen, rövid kérdésem lenne az anyanyelvi oktatásról. Most azt az OECD képviselőjétől azt hallott, láttuk, hogy az anyanyelvi kompetenciák is nagyon fontos szerepet játszanak a tanulásnál, abban is, hogy a vendéglátó ország nyelvét megtalál, megtanulják, tehát hogy erre is kell, hogy legyen lehetőség annak érdekében, hogy a gyermekeknél kialakuljon a nyelv értésének a struktúrája. Akkor is, hogyha ugye a, otthon más nyelvet beszélnek, mint az iskolában és ugye nem biztos, mert ugye nem biztos, hogy az otthoni beszélgetés során kialakulnak a megfelelő szükséges nyelvi struktúrák. Ezen az első kérdésem, hogy ez mennyire fontos az anyanyelvi képzés tehát. A másik kérdésem pedig nagyon nagy számban érkeznek hozzánk Kelet-Európán keresztül olyan gyerekek, akik, olyan gyerekek is, akiknek különböző az életkoruk, és hogy őket általában nyelvtanuló osztályokba, ilyen átvezető osztályokba helyezik el. É, azt mondja az előadás tartó hölgy, hogy jó lenne, hogy ezeket megint befe, be, ahelyett, hogy általános osztályba tennénk őket. Most ugye nagyon különböző nyelvekről van szó. Szeretnének-e, szeretnének-e differenciálni a különböző anyanyelvek között, illetve vagy, vagy szeretnének inkább olyan osztályokat, ahol ahol a különböző anyanyelvű bevándorló gyerekeket, mondjuk Afganisztán és nem tudom, más országból származó gyerekeket összekevernék. Köszönöm szépen. Libácska asszonynak adom meg a szót, és kérem, hogy röviden fogalmazom. Köszönöm szépen. Két alapvető dolgot tudhattunk meg egyrészt arról hallottunk, hogy A szakmai szervezetek többféle szerepet tölthetnek be, például a romákkal való foglalkozás terén. Ott, ahol a romák nem akartak roma pedagógus nélkül részt venni az oktatásban, ez az egyik támogató szerepkör. A kérdésem a tanárképzésre vonatkozik. Hogyan gondolják, mi lenne a leghatékonyabb tanárképzési megoldás, a legjobb gyakorlatok cseréje, továbbképzés, hogy néz ez ki? De integráció Valamennyien egyetértünk egy dologban, hogy az integráció e mindenképpen egy társadalom nyitottságát mutatja, és ez egy cél. Tehát a cél az az, hogy biztosítsuk az integrálódást az, hogy a menekültek gettókban vannak, az nyilván nem pozitív hatású, tehát integrált megközelítést kell alkalmazni a menekültek integrációhoz is, ez főként a gyerekeknek nagyon fontos, mert a gyerekek sokat segíthetnek az integrálódásban. Gyakran a gyerekek azok, akik a az saját családjukat tudják segíteni a kommunikációban, különböző szociális helyzetekben, például az orvosnál, vagy bárhol másott. Ez csak egy gyakorlati példa arról, hogy milyen szerepük lehet a gyerekeknek. Az előadó egy álláspontot fejtett ki azzal kapcsolatban, hogy az in, a szociális integráció válsága, illetve a kulturális modelleknek a megismerése, megszerzése hogyan néz ki. De napjainkban úgy kezd kialakulni egy új út, egy ideológiai integrálódás, tehát kulturális modelleknek az oda-vissza való felvétele és nem tudom, hogy a legtöbb európai My question goes to Mr. Placentini, because... Nos, azt szeretném elmondani, hogy itt a finn iskolák hangzottak el, illetve voltak kevésbé sikeres országokról szóló példák, és ott, ahol a tanulók eredményei kevésbé voltak kiemelkedők egy kicsit hallhatnánk arról, hogy mit tettek azok az országok, ahol hatékony munkát végeztek, hogy hogyan segítették a tanulókat jobb teljesítményre. Kinicsi asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a, az imént elmondott prezentációt figyelembe véve, hogy integrációval lehet elkerülni a ma tapasztalt marginalizálódást. A kérdésem a saját tapasztalataimra utal vissza, az előző állásom kiskorúakkal foglalkozó ügyész voltam, és a kiskorúak között néhány esetben tapasztalatokat is szereztem ott, ahol őrizetbe vettek kiskorúakat, de ebből csak néhány eset volt. Kulturális közvetítőként, és erre szeretnék rákérdezni, hogy mi például olasz kiskorúakat is igyekeztünk bevonni a segítő munkába. Ön beszélt arról, hogy az odatartozás érzése fontos, az ugyanazt a nyelvet beszélők részvétele sokat jelenthet. Ők megértik a gyermekeknek az igényeit például. Ez is egy olyan lehetőség, amivel támogathatjuk a e, gyermekeket, illetve kezelhetjük az igényeiket. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk ezzel kapcsolatban Olaszországban. Hogyan látja ön ezt az iskolákban, az ilyen kortársi vagy sorstársi támogatást? Isznakov asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Egészen röviden szeretnék fogalmazni, mert kevés az időnk. Ahogy Zver úrtól hallhattuk, azok a gyerekek, akik szeretnének gyorsabban haladni, azok a gyerekek a szüleiket is integrációra ösztönzik. De mi a helyzet azok a gyerekekkel, akik nem akarnak integrálódni a társadalomba? És itt összehasonlítanám az egyik oldalon az integrációra e, nem hajlandó e, gyermekek esetét a rászoruló gyermekek e, esetével, akik plusz oktatásra, segítségre szorulnak. Tehát mit tegyünk velük, mit kezdjünk velük a helyi közösségben, mert hogyha nem akarnak integrálódni, akkor a társadalom peremére szorulhatnak, illetve sodródhatnak. Biztos, hogy az oktatás a leghatékonyabb eszköz a leszakadás ellen, illetve a radikalizálódás ellen. Elnök? Köszönöm szépen. Most három-három percet adnék a, választ, a válasz megfogalmazására a szakértőinknek, hiszen fogy az időnk. Megadom önnek a szót. Nos, először arra a kérdésre térnék ki, hogy mekkora probléma, hogyha a gyerek otthon más nyelvet beszél, mint az iskolában. Ez nem akkora probléma, mert a kutatások szerint a két nyelvűség teljes mértékben megvalósítható a legtöbb tanuló számára. Nem csak a fiatal életkorban, hanem a 10-15 éves életkori kategóriában is. A felmérésekből szintén kiderül, hogy több mint egy nyelv ismerete a kognitív képességekre is jótékony hatással jár. Tehát teljesen rendben van, hogy otthon a származási kultúra nyelvét beszéli a gyerek a szülőkkel, és az iskolában pedig az oktatás nyelvét. Tehát nem kell a szülőket meggyőzni, hogy a befogadó országnak a nyelvét használja otthon a saját gyerekével. Sok esetben ez inkább rontja az integráció esélyét, és családon belüli problémákhoz vezet. Azután a különböző országok közötti különbségekről. Igen, itt vegyes a helyzet, többféle tényező van, nem csak az iskolák játszanak szerepet, hanem az iskolák mellett a szociálpolitika is, illetve a odatartozás érzése, az egyfajta hátrányosság feldolgozás, hátrányos helyzet feldolgozását feltételezi. Sokszor a kisegítő iskolákba kerülnek az érintett gyerekek, úgyhogy a szociálpolitikára, a szociális ellátásra hárul az a feladat, hogy a gyermekek integrációját elősegítse. Nagyon sokat tehetnek a pedagógusok a gyermekek integrációja érdekében, illetve korai felismeréssel segíthetünk a nyelvi nehézségeken, sőt a tanárképzés is jelenthet segítséget, de szélesebb deszegregációs témakörről van szó. És a kortárs, illetve a sorstársi segítségnyújtás, a közös tanulás egy fantasztikusan jó és eredményes eszköz. Most gyűjtjük erről az adatokat. És valóban multikulturális oktatásra van szükség olyan osztálytermi tevékenységekre, amelyek a kulturális sokszínűség előnyeit nyilvánvalóvá teszik. A tanulók számára. Interkulturális oktatásról, kompetenciákról szoktunk beszélni. Aztán azok a gyerekek, akik nem hajlandók integrálódni, szerintem nem olyan sok van ebben a kategóriában. A legtöbb hallgató szeretné, hogyha a kortársak befogadnak és elismernék őt, ha befogadnak. Tehát erre a kérdésre nincs válaszom. Köszönöm szépen. Átadom a szót. hoffe, ich bin zu hören. Ja. Hallanak? Igen, köszönöm. Először is megkérdezték, hogy a normál osztály vagy a nyelvtanuló osztály a legjobb választás. Én úgy gondolom, hogy ahogy kollégáimtól hallottam, tegnap tulajdonképpen elég sok tanulóval, illetve kollégával beszélgettem, és megkérdeztem, hogy mivel volt nagyobb sikerük, hogy milyen koncepció működik, és azt mondták teljesen bizt, nagy biztonsággal, hogy legalább egy fél éves német tanításra van szükség. azt viszont azt is elmondták, hogy mennyire rossz az, a tanulók elmondták, hogy mennyire rossz az, amikor nem értik, hogy mi folyik az osztályban, mi folyik a tanítás közben, és hogy ez mekkora hátrányt jelent. Úgyhogy tényleg az a lényeg, hogy bevonjuk őket, és ne szorítsuk őket ki a pálya szélére. Hogyha modellt akarunk választani, akkor ezt kell tennünk, és mi ezt is, ezt próbáljuk meg keresztül vinni. Aztán még azt írtam itt le magamnak, hogy a személyes tapasztalataim vannak-e a csoportokkal. Hát nálunk Észak-Rajna-Vesztfáliában mindig mindent mit csinálunk, tehát nyilván injekciót nem adunk, ha valaki beteg, de nem várjuk a minisztérium segítségét, mindent megoldunk magunk. Azt mondják, hogy a, a profil kialakításban van még hiány. Hát egyszerűen többet kell tudnunk többet kell tudnunk nyújtanunk és teljesítenünk, még akkor is, hogy egyedül vagyunk, és nincsen előttünk példa. Tehát tulajdonképpen ezért tudtunk példát adni arról, hogy a német, mint második nyelv oktatása hogy legyen, és a, amikor a minisztérium képviselője nálunk volt, akkor mondtuk megint csak azt, hogy azt, azt mondtuk, hogy igen, kell németet tanulni, és látják, és erre külön tanárerőket föl is vettünk, és ugye persze hatalmas összegekbe kerülnek ezek a dolgok, ezért nagyon egyszerűen azt is úgy is lehetne fogalmazni, hogy több pénzre van szükség mindenek a támogatásához. Aztán a továbbképzésről beszéltem, azt hiszem, és az idegenek befogadása, valakit azt is említett, említette. Az első hozzászóló egyébként mondott még ezen kívül valami nagyon szépet, azt mondta, hogy szolidaritást kell tanúsítanunk, és még valamit leírtam itt arról, hogy hogy az egoizmusunkat le kell győznünk. És ez tényleg nagyon szép volt de úgy gondolom, hogy nem az egoizmusról van itt inkább szó, mert annyi egoista nincs, hanem a félelmeiket, félelmeinket kell legyőznünk, hiszen nagyon sokan egyszerűen a változástól félnek. És nem csak nálunk, de én meg tudom, bizonyítani tudom, hogyha a saját értékeinket, például a keresztény értékeinket, vagy a humanitárius értékeinket, ugyanolyan jól ismernénk mi magunk, mint ahogy a muszlimok ismerik az ő értékeiket, akkor nem lenne szükség arra, hogy féljünk. Davvero per questa conclusione. Comunque questa solitudine. Köszönöm szépen. Köszönöm a záró gondolatokat. Attól tartok, hogy a pedagógusokat Európa szerte határozottan érinti a kialakult helyzet. Szolidaritásra van szükség, és erre szólítom fel az európai tanárokat, pedagógusokat, hiszen ők vannak a befogadásnak a frontvonalában. Az iskolák a legjobb gyakorlatokat talán nem cserélik ki kellő hatékonysággal. Köszönöm szépen, hogy részt vettek, eljöttek ide az eszmecserére. Szeretném, hogyha a következő panel, a második panel tagjai kijönnének közben az elnökségi asztalhoz. Nem sok időnk van. Geri Hátszón, asszony, kérem, hogy ön pedig ott foglaljon helyet a bizottság részéről. Most pedig Melanie Ibel asszony következik, Ebel asszony, kérem, hogy foglaljon itt helyet. I invite uh, Miss Melanie Bell. Melanie Hebel, asszony, a Brandenburgi Ifjúsági Tanács képviselője. Kérem, hogy foglaljon itt helyet. Oi, uh, la signora Elena Bezozzi, della... Eh, Elena Bezocci asszony, a Világ Migránsok eh, Alapítványa Rómából, a Tudományos Bizottságot képviseli. Marianne Ponsley és Patrice Vichels, a Nemzetközi Yehudi Menohin Alapítvány részéről Belgiumból a következő két szakértőnk, és azt hiszem, hogy ezzel mindenkit fel is soroltam. Attól tartok, hogy kevesebb időnk maradt. Most már hatékonyan kell haladnunk, ezért arra kérem, hogy a prezentációikat minél rövidebben tartsák meg. Nagyon örülök, hogy itt vannak a körünkben. És dr. Geriátszó az Erasmusért felelős eh, Európai Bizottsági részleg képviselője szintén részt vesz a megbeszélésünkben. Az 2020-as eh, stratégia, illetve az Erasmus és az Erasmus Plus eh, felelőse ő. Melaninak adom meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, hogy itt van a Brandenburg ifjúsági tanácstól, és átolom a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a meghallgatás keretében most beszélhetek a politikai és kulturális oktatásról, mégpedig a nem formális oktatásról. Melani Ébel vagyok, ahogy ellenkasszony bemutatott, a Brandenburgi Tartományi Ifjúsági Hálózatnál dolgozom, a Nemzeti Ifjúsági Hálózatban is részt veszek, illetve európai szinten is dolgozom az ifjúsági fórumon. Brandenburg korábbi kelet-német terület, és 2015-ben kb. 28 ezer menekültet fogadtunk be. 2016-ban valószínűleg még további 40 ezer érkezik hozzánk. Ennek a, ezeknek legalább 30% a 18 év alatti fiatal. Elmúlt nyáron Németországot nagy szolidaritási és segítség szándék öntötte el hullámokban, a Willkommens kultúra, befogadás kultúrája uralkodott, fiatalok között ugyanúgy, mint idősebbek között, de most a menekültek menekült ellenesség és az antidemokratikus tendenciák kezdenek el uralkodni a médiában három nap hónappal ezelőtt az AFD három tartományi parlamentben nyert igen nagy teret a választások során, tehát megerősödött a helyzetük. Én úgy gondolom, regionális, nemzeti és európai szinten is az a feladatunk, hogy ezeket a menekültellenes és antidemokrata tendenciákat világos, demokratikus, szociál, szolidár, szolidáris tendenciákkal váltsuk fel. Ezért örülök nagyon Kienge asszony beszámolójának és annak, azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a LIBE szeretne elindítani. Vájvár asszony is elmondta, hogy az integráció szándéka az régi és az új lakosok részéről is nagyon fontos annak érdekében, hogy a menekülteknek jó otthont biztosítsunk országunkban. A ö, oktatás a menekültek befogadásának legfontosabb részét képezi az befogadásra szükség van, és ezért központi kérdésé kell tenni azt, hogy az új polgároknak perspektívát tudjunk adni, és ezzel együtt a saját demokratikus alaprendszerünket is erősítjük. A politikus és a kulturális oktatás egyaránt sokkal hozzájárulhat ehhez, és ezen belül a nem formális oktatás, az iskolán kívül is oktatás szerepe is nagyon fontos. A PISA, legutóbbi, legutóbbi PISA tanulmány ezt bebizonyított, mutatta, hogy, Dán, hogy, hogy Németországban és európai szinten is mennyire fontos ez. már 70 éve működnek az ifjúsági szervezetek, például a, nem, a környezetvédelmi ö, szervezetek és más nagyobb, illetve kisebb olyan szervezetek, amelyekben, ö, amelyeknek munkájában részt vetnek a fiatalok. Az állami intézményekkel együttműködve ö, az jellemzi ezeket a szervezeteket, hogy függetlenek és önállóak, és a fiataloknak lehetőséget adnak arra, hogy részt vegyenek a tevékenységekben, hogy felelősséget vállaljanak, hogy átéljék, hogy mennyire, hogy milyen érzés, amikor saját maguk döntenek, illetve saját maguk veszik kezébe a sorsukat, saját teret alakítanak ki, és megfelelő kompetenciát szereznek arra, arra annak érdekében, hogy a saját életüket egy önállóan tudják irányítani. Tehát minden fiatal az abban támogatnak ezek a szervezetek, hogy saját maga képezze tovább magát, hogy részt vegyen a társadalom életében, és hogy a demokráciát és a többi értéket erősítse ezzel. A munkájuk az életkörülményekre és a cél, célorientált módon folyik, és emiatt nagyon sokban hozzájárul a fiatalok integrációjához, tehát a bevándorló hátterű fiatalok integrációjához, és segít feloldani az ezzel kapcsolatos stigmatizáció. A fiatalok oktatása, illetve fiatalok foglalkoztatása területén a fiatalok szervezetének tapasztalatát most fel kell használni a jelenlegi menekült hullám esetén is. Nagyon sok jó példa van, vannak olyan ifjúsági klubok, illetve ifjúsági házak, amelyek jól működnek, amelyek ar, ar, lehetőséget, hogy akik menekült táborokban laknak, azok itt találkozhassanak egymással. Aztán a sport, illetve szabadidős lehetőségek megnyitása a menekültek előtt szintén nagyon fontos. Fontos, hogy bevonjuk a menekülteket a e, különböző művészeti, zenei és színész e, projektekbe. Ez azért is nagyon fontos, mert a nyelvtanulást ezek igen nagyban elősegítik, és legelsősorban a nyelvbeli akadályok legyőzése számukra fontos. A e, aztán nagyon fontos az is, hogy a német politikai rendszert, illetve, illetve a német vallási és társadalmi viszonyokat is jól megismertessük ezekkel a menekültekkel. Azok a területek, ahol már nagyon sok a, a különböző területekről érkezett menekült vagy bevándorló, ott jól működnek ezek a dolgok, de Nálunk Brandenburgban kb. 2,6% volt eddig a bevándorlók százaléka, és ezért régen nagyon kevés lehetőség volt arra, hogy a bevándorlók az itt lakókkal kapcsolatot teremtsenek, mégpedig pozitív kapcsolatot. Németországban ezen kívül nagyon kevés sajnos azoknak az ifjúsági szervezeteknek a száma, amelyeket a bevándorlók alapítottak annak érdekében, hogy a saját érdekeiket képviselhessék szükség van egy kicsit több bátorságra, empátiára és a változtatás készségére annak érdekében, hogy a szabadidős és más tevékenységeket az bevándorlók, fiatalok előtt is megnyissuk. Viszont, ahogy már az előttem szóló is mondta, csak akkor sikerül az integráció, hogyha a már meglévő intézmények is megnyitják a kapuikat az interkulturális tevékenységek előtt. És ezen belül is vannak már nagyon jól kipróbált koncepciók, ezeket kell továbbépíteni, illetve elterjeszteni azokba a régiókba is, ahol történelmi okok miatt nagyon kevés a más régiókból bevándorlott ember száma. Az integráció arról is szól, hogy az ember a saját bizonytalanságait és félelmeit legyőzze, és így integrálja magát a társadalomba. És ez, ezért is fontos az, hogy a társadalomban minden szakterületen dolgozók részt vegyenek a fiatalok fiatalok integrációjában, és hogy a saját elő, előítéleteiket fel számolják magukban. Az nem formális oktatás során tehát a fiatalok által a fiatalok számára kialakított ifjúsági szervezetek dolgoznak, és itt az a fontos, hogy struktúrálják a párbeszédet annak érdekében, hogy, a, hogy az integrációt el tudják mélyíteni a fiatalok bevonása fontos a döntéshozatalba is, az iskolai és más grémiumok döntéshozatalában is vannak ifjúsági parlamentek, és ezeknek a munkája megmutatta, hogy most már sokkal nagyobbra becsüljük a fiatalok szerepét, a saját életkörülményeik kialakítása területén, és elismertük, hogy a fiatal, az ifjú, ifjúkor az egy teljesen különálló, önálló életfázis. Fontos ezzel kapcsolatban az Európai Unió ifjúságra vonatkozó stratégiája is. A, a, tehát az iskolán kívüli ifjú, ifjúsági oktatás, illetve tanulás nagyon fontos, és az is fontos, hogy a nemzeti ifjúsági értékeket adjuk át az ideérkezőknek, fordítsuk le ezeket számukra, hiszen nagyon sok országban azok közül, ahonnan ők érkeznek, a fiataloknak nincsenek hasonló jogaik. Sokkal kevesebb joguk van. Tudni kell, hogy önállóan és függetlenül hogy kell fellépni, hogy kell tevékenykedni, meg kell ezt mind tanulniuk, és hogyha nem tudják, akkor meg kell nekik magyarázni, és gyakorolniuk kell az ilyesfajta viselkedést. Az Európai Uniótól azt szeretném, azt kérem, hogy az nem formális oktatást nagyobb mértékben támogassa, mégpedig úgy, hogy különösen a civil szervezetek tevékenységét támogassa, támogassa a, az interkulturális ifjúsági munkát, különösen a kompetencia építés és a párbeszéd kiépítés területén, hogy építse le a bürokratikus akadályokat az Erasmus Plus, az Ifjúság Európának és más olyan programok, programokon belül, annak érdekében, hogy a fiatalok és a migráns fiatalok minél könnyebben hozzáférhessenek ezekhez a programokhoz. A nem formális ö, oktatás ö, el, elismerése nagyon fontos, hogy nem mindent csak a hivatalos képzés, oktatás papírok alapján tudjunk megítélni, illetve hogy a fiatalok szerepét erősítsük a társadalmi tevékenységben, és a demokratikus, szolidáris, szolidáris értékeket erősítsük, hiszen csak így tudunk hosszú távon megfelelő mélységű integrációt biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon fontos volt, hogy meghallhattuk a fiatal generációnak a hangját is. Amit ön elmondott, az nagyon figyelemre méltó, különösen a különböző ö, szerepeket tekintve, amit a ö, az informális oktatás, a hivatalos oktatás és egyebek testesítenek meg. Most pedig Elena Bezocci asszonynak adom meg a szót. A fiatal bevándorlók karrierje, lehetőségek és akadályok a család és az iskola között. Kérem, hogy amennyire lehet röviden fogalmazva, mert nagyon nagy a csúszásunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az Európai Parlamentnek is ezt a meghívást, ami lehetővé teszi, hogy néhány gondolatot kifejtsek, amelyek talán nem idevalónak fognak tűnni önöknek, vagy leegyszerűsítőnek, figyelembe véve a humanitárius sürgősségi helyzetet. A humanitárius válsággal szemben nem lehet nem beszélni az új generációk integrálásáról, mert a kérdés az éppen az, ami felvetődik, az együttélése a társadalmainkban, a nemzeti társadalomban, az európai társadalomban, és természetesen a kérdés, ami az aggodalom középpontjában áll, az az állampolgárság, illetve milyen lesz az életünk ma, és milyen lesz ma, illetve holnap az életünk. Ezzel kapcsolatban szeretnék szeretném, hogyha felidéznénk a, az emlékezetünket. Nézzük meg, hogy mit is mondott és mit tett Európa egészen mostanáig a migránsok integrálódása területén, és különösen az új generáció vonatkozásában azt tapasztalhatjuk, hogy óriási halmaza van a nyilatkozatoknak, kutatásoknak, előadásoknak a bizottságnál, tanácsnál egyaránt. Tehát ez a keret, ez megvan, ugyanakkor ez hangsúlyozza azt is, hogy egy egészen más migráns valóság mutatkozik meg az egyes országokban. Olaszországban csak a közelmúltban ismertük meg a migrációs problémát, a 90-es országig éppen az Olaszországból való elvándorlási problémák vetődtek fel. Voltak specifikumok, de megvolt az is, a hasonlatos problémák voltak. Tehát most az integráció kérdése, a befogadás kérdése vetődik fel. Milyen integrációt tervezünk az új generációknak, de milyen integráció lehetséges az európai társadalmakban? úgy gondolom, hogy ma itt, és különösen, mert itt vagyunk, meg kellene próbálni, hogy én is mondtam, visszaemlékeznünk és felidézni a kollektív emlékez, európai kollektív emlékezetet, és lehet, hogy észrevennénk, hogy nagyon sok dolgot, amit mondanak, egyáltalán nem újdonságok, hanem már tulajdonképpen megvalósul dolgok, az állampolgárságnak a kibontakozása, az iskolában való részvétel, a az interkulturális párbeszéd. 2000 itt ugye az interkulturális párbeszéd éve volt, és akkor voltak külön nagyon fontos dokumentumok, amelyek kidolgozásra kerültek. De most túl a történelmi emlékezeten szeretnék rámutatni egy másik keretre is, az új külföldi generációk helyzete. Azok a gyerekek, akiket látunk a lélekvesztőkön és jönnek Európába, ezek a holnap fiataljai lehet, hogy csak átmenő forgalomban vannak itt, de Európán keresztül mennek. Ezek a külföldi generációk ezek olyan generációk, amelyek nagyon hasonlóak a mi európai generációnkhoz. Egy másik társadalomban vagyunk, ami nagyon multikulturális, digitális, digitálisan születnek, és kulturálisan is egy adott kultúrába születnek. Természetes számukra, hogy különböző országokból származó osztálytársaik vannak, más vallásokkal, más kultúrákkal. Ez a gyerekek számára teljesen elfogadott, és ezek azonos jellemvonások. Ezt is figyelembe kell venni, amikor az iskolákkal együtt dolgozunk, de ugyanakkor nem lehet a különbségeket eltüntetni, azokat a különbségeket, amelyek az új generációkban is megvannak, aki úgynevezett bevándorló vagy bevándorlási háttérrel rendelkező. Vannak különbségek és jelentős különbségek egyes esetekben, például az életkörülményekben. A várakozások, a tervek is összefüggnek azzal, hogy milyen háttérből származnak, és ezeket is figyelembe kell venni. Én egy alap gondolatból indulnék ki. Ez egy kettős, egy holisztikus megközelítés, ahogy mondta Kenja asszony, a ö, bevándorlással kapcsolatban, mint olyannal, de ugyanakkor megvan a fiatal külföldieknek a megközelítése. Miért holisztikus? Mert több dologról is van szó, iskola, család, amelyek ugyanakkor egymástól függenek, ahogy ezt nagyon jól megmutatták az előző előadások, különösen Kecsenszki asszonyi. Van egy másik megközelítés, ami lehet dinamikus, a ö, bevándorlónak, migránsnak lenni, az egy folyamat. Az nem egy állapot, az egy folyamat, amiben részt vesznek ezek a fiatalok, független attól, hogy bevándorlók-e, vagy bevándorlóból, ö, bevándorolt szülőktől származnak. De mindenképpen, és ezt így kell venni, ezek mindenképpen aktív ö, egyének. Tehát meg kell nekik mutatni, hogy aktív egyének, akik képesek tevékeny fellépni kulturálisan és strukturálisan. Átmeneti helyzetben lévő fiatalokról van szó, akiknek van családjuk, akiknek van valamilyen hovatartozások, egy családhoz tart, való tartozások, egy közösséghez, és ott vannak a különböző iskolai kapcsolódások, amik lehetővé teszik számukra, hogy az életükben fejlődjenek. Ez a szokásos önéletrajz vagy életút, ezeket figyelembe kell venni, ez ugyanaz az olaszoknak, a külföldieknek, és ez kellene, hogy általánossá váljon, és lehet, hogy egy specifikus a fiatal bevándorlókra, de ugyanezt meg kell nézni, hogy egy tehát szakítani kell az életrajzi vonallal, és meg kell látni, hogy az új generáció, mint ahogy ezt mutatta egy tanulmány, ezek, ezek új generációk, ami a bevándorló családot illeti, ott is pluralitást tapasztalhatunk a helyzetekben, eléggé különbözőek a helyzetek. Nagyon sok az egyszülős család, akkor ott van a családon belüli kapcsolatok rendszere, illetve a kapcsolata azokkal, akiket hátrahagytak a szülőhazában és a különböző családtagok közötti erőviszonyok, kapcsolatok. És vannak hasonlóságok és különbségek a külföldi családok, bevándorolt családok és a tőzsgyökeres családok között. Ezek a, ugyanolyanok, mint a mi be, ö, őshonos családjaink problémái, de a migrációs ö, fejlődésnek van hatása a gyerekekre. Egy kutatás azt mutatta egyértelműen, hogy nagyon kevés a kommunikáció a külföldi családok és az őshonos családok között. Egymásra néznek, de főként párhuzamos életet és párhuzamos életmódot folytatnak. Ahogy Piacsini úr is bemutatta, ez a háttér, ez nem víz, hanem ez olyan, mint a, a jéghegy, a csúcsát látjuk, ahogy ezt mondta az OECD már 2012-ben. És ebben a, az alaphelyzetben kell dolgozni, és ez különösen nehéz, és ezért válik az iskola igazi erőforrásá. Az Európa Tanács 2012-ben helyesen aláhúzta éppen azt, hogy milyen hátrányok mutatkoznak bevándoroltak, vagy bevándorlásból származó alanyoknál az iskola igazi forrás lehet, és a kutatások ezt bizonyítják, a kutatások, amelyeket az elmúlt húsz évben végeztek Olaszországban, a kül, fiatal külföldi tanulók nagyon odaadóan, nagyon sok erőfeszítést tesznek, és nagyon korán az egyszerűbb iskolák irányába, könnyebben elvégezhető iskolák felé irányulnak, ezek, de a kapcsolat a tanárokkal, oktatókkal jó, és általában pozitívan értékelik az egyes osztályoknak a helyzetét. Most csak nagyon röviden és gyorsan a kutatási eredményekről. Először is a középiskolában, illetve a felső középiskolában egy tanulmányt készítettek a gimnáziumokban, illetve a szakképzőiskolákban. Három profilt különböztettek meg, az alapprofilt, egy realistát, egy realista törekvő profilt, és a felfedező profilt. Hogyha megnézzük, hogy ezek mit jelentenek, akkor láthatják pontosan, hogy ezek mennyire fontosak, hogy fontos a társadalmi-gazdasági származás, illetve a, az, hogy a diák, kik azok, akik inkább a munka irányába mennek el, ezek általában alacsonyabb profillal rendelkeznek, és néha az emberek az a az érzése, hogy szeretnének menekülni abból a helyzetből, amelyben vannak. Egy másik újabb kutatás megnézte az iskolai környezetbe való integrálódást, és itt egy elég érdekes eredményre jutunk. Azt tapasztaltuk, hogy rossz integrációról beszéltünk, nagyon alacsony sikerrel, inkább azt tapasztaljuk, hogy jó integráció van, jó eredményekkel, és ez a részleges integráció, ami azt jelenti, hogy a minta 35%-a nál azt tapasztaltuk, hogy ezek a fiatalok azt mondják, hogy ők jól érzik magukat az iskolában, még akkor is, hogyha iskolai szempontból sikertelenek. Azért jó az iskolában, mert egymás között vagyunk, fiatalok között kommunikálunk. Hát ez van és akkor ezzel be is fejezem az előadásomat. Tényleg csak távirati stílusban vázoltam föl, hogy az első-második generáción túl kell sok mindennel foglalkozni, és a kérdésekkel, amivel még szerettem volna foglalkozni az integráció kapcsán, az integráció nem fogható fel modellként nem tekinthető a továbbiakban modellnek, független attól, hogy asszimilációs jellegű-e vagy sem. Egy kulturális modell, modellnek sem foghatjuk fel, viszont ki lehet alakítani. Egy nagyon realista vizsgálatból kiindulva, tehát meg kell nézni, hogy hol tartunk, és ez egy új utat jelent, ennek alapvetően a középpontjában a párbeszéd áll, és a szociális gyakorlat a mindennapokban, illetve a mindennapi élet, a család, az iskola és a lakókörnyezet tehát itt megint csak nem egy integrációs modellről van szó, amelyik hivatalosan lehet, hogy jól kidolgoznának, és aztán kikényszerítjük. Nem. Ez egy olyan integrációs modell, amit kölcsönösen együtt építünk napról napra a különböző terekben és a mindennapi életben. Ezt lehetne multikulturalizmusnak is nevezni, a mindennapok multikulturalizmusa, ez egy megközelítés, azokat a dinamikákra építve, a különböző folyamatokra, jellemzőkre, amelyekkel találkozunk, és amelyek explicit módon megjelennek a különböző régiókban, helyeken, szociális életben. Tehát integráció, mint szociális gyakorlat, ez az, amihez el szerettem volna jutni, mert csak így lehet majd a ö, kulturális, ö, szociális ö, polgárságot, vagy állampolgárságot kialakítani. Köszönöm szépen ezt az érdekfeszítő prezentációt, és nagyon érdekes volt megismerni ezeket az eredményeket az egységes modell felől a multikulturális modell felé haladva. Tulajdonképpen párhuzamos tapasztalatok és élmények születnek etérem. Most Poszle asszonynak szeretném megadni, és Vichers asszonynak a szót. akik a művészetek céljáról, illetve funkciójáról tartanak előadást. És még van itt valaki, akit szeretnünk volna meghívni, mert úgy gondoltuk, hogy pontosabban Mári, a szakértőnk, aki marokkói háttérből érkezett, és Antwerpenben dolgozik, őt is meg szerettük volna hívni, hogy megossza velünk a tapasztalatát. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget, hogy a művészek álláspontját is hallathatjuk, a hangunkat hallhatjuk. hiszen nekünk is szeretnünk van az oktatásban. És a Jehudi Menuhin alapítvány, amely most képviselteti itt magát, Valamikor a 90-es években, amikor az elnökasszony már itt volt a Kulturális Bizottságban, akkor Yehudi Menuhin ide látogatott, és akkor még nem volt arról szó, hogy a kulturális kisebbségek is hangot kaphassanak Európában. Most pedig itt az Európai Parlamentben minden Európában jelenlévő kultúra megmutathatja magát, és gazdagíthatja az európai kulturális eh, látképet. 91-ben Brüsszelben alapítottuk az alapítványt, és az volt a célunk, hogy különböző projektekkel a gyermekkortól indulva eh, önkifejeződés, illetve képviselhetőséget teremtsünk. Kodály Zoltán befolyásolt alapvetően bennünket, az ő örökségéből indultunk ki, és azt szerettük volna, hogyha a legzsengébb életkortól kibontakoztathatják, kibontakozhattak volna a gyermekek, és ez egy érzelmi önkifejeződést is jelent. Még mielőtt a természettudományokkal, matematikával, illetve intellektuálisabb tantárgyakkal foglalkoztak volna az iskolában. Fontosnak tartottuk, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, ki tudják fejezni érzelmileg magukat, és aztán a az éneken keresztül és a táncon keresztül, a a műz program segítségével, a, a múzsák programja segítségével e, valósítottuk ezt meg, 13 ország részvételével, több mint 800 művész e, dolgozik a gyerekekkel az iskolai időben, általános iskolában. Ez egy hosszú távú projekt, és a művészek a pedagógusokkal együttműködnek minden héten, legalább három éven keresztül, és ez művészi élményeket teremt, valamint egy innovatív partnerséget a pedagógussal, ami a gyerek javát szolgálja. És ez valóban gazdagítja azt az örökséget, amelyről Vicsesz asszony szól majd bővebben mindjárt át is adom neki a szót. Csak annyit szerettem volna még elmondani, hogy Jehudi Menuhin azért megfelelő név, illetve háttér az alapítványunk működéséhez, mert azt gondolom, hogy kifejezi a korszellemet, konfrontáció helyett az egymást kiegészítő jelleg, a szolidaritás, a kölcsönösség kell, hogy irányítsa az együttműködésünket. És ez az általános iskolától kezdődő művészeti partnerséget jelent. Minden gyermeket meg kell hallgatnunk. Mindenkinek lehetőséget kell adni az önkifejezésre és a többi gyerekkel való kapcsolat teremtésére. A gyermeki érzékenységet nagyon könnyű elfolytani, akkor, hogyha nem megfelelően szólítjuk meg a gyereket, és így marginalizálódik, ebből jön az erőszak később, illetve a gettósodás a városokban. Tehát ez egy művészeti pedagógia, művészeti nevelés, amely minden kultúrából a gyermekek számára egy olyan kommunikációs csatornát biztosít, amivel a személyiségük lényegét fogalmazhatják meg. És nem elvont szinten, hanem az életüket gazdagító módon. Ennyit szerettem volna elmondani a magam részéről, és remélem, hogy sikerült röviden, gyorsan összefoglalnom a működésünk hátterét, illetve a, a múzsa programunknak a hátterét. Európában 12 országban vagyunk, jelen plusz Izraelben, és nagyjából 40 ezer gyermeket érünk el a különböző országokban organikus módon bővítjük a jelenlétünket. Nagyjából 700 művész segíti a munkánkat rendszeresen a pedagógusokon kívül. Egy művésznek szeretném most átadni a szót, aki a saját mindennapi gyakorlatáról fog beszélni a belga iskolai oktatási életről. Nina bobo, oh Nina wo ni na Kalau tidak bobo digigit nyamuk. I'm a second generation. My parents Második generációs bevándorló vagyok, a szüleim Indonéziából érkeztek, és egy otthoni altatót énekeltem, remélem, hogy nem aludtak bele. Ezekkel az árnyékbábokkal árnyékjátékokat adunk eh, elő, a, a falra vetülnek az árnyékok, és amikor Belgiumba érkeztem, akkor megpróbáltam elfelejteni az anyanyelvemet, a származási kultúrámat, a szüleim ugyanis asszimilációra törekedtek, és én ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Művészként fogadalmat tettem, megfogadtam, hogy a gyerekek számára más lehetőséget, más oktatást szeretnék lehetővé tenni. Tehát legyen az egy jó dolog, hogy a gyerekek többféle nyelvet beszélnek, többféle nyelvet ismernek, és ezt tegyék be a közös gazdag kulturális kincsünkbe. És a Múzsa program, illetve hálózat ezt biztosítja számunkra, számomra is művészként a múzsahálózat, ahogy itt látják az első ábrán, a művészek között különböző találkozókat szervez nemzetközi szinten, és többféle módszert igyekszem megvalósítani. Az ábra közepén egy terű-terű asztalkám látható, és én ezt honosítottam meg Belgiumban, mert arra gondoltam, hogy néha akár tíz vagy több különböző kultúrás hátterű gyerek található egy osztályban, egy 20-24-es gyermek létszám mellett. Miért ne hozhatnak magukkal az otthoni ételeket, recepteket, főzzünk közösen az iskolában, és rajzoljunk, fessünk gyógynövényekkel, és használjunk művészi festékanyagokat és ezzel dobjuk fel az iskolai hangulatot, új tanulási lehetőségeket tegyünk lehetővé, teremtsünk egymásnak, hogy egymás fejlődését így segítsük informális tanulási környezetben. És a tanárokkal együtt, akik a fő partnereink a projektek sikerében, velük együtt a formális tanulási keretbe is sikerült beépíteni ezeket a magunkkal hozott hagyományokat, hiszen a nyelv az egyben matematikát is behoz, illetve szociális kompetenciát, érzelmi tanulást, és egy csomó mindent, ami egy holisztikus megközelítésben szerepet kaphat. Aztán egy másik dolog, amit művészként az osztályteremben igyekszem meghonosítani. A gyerekek otthonról behoznak különböző tárgyakat magukkal, ezek lehetnek ruhák, vagy edények például, vagy ékszerek a származási kultúrájukból. Behozzák ezeket az iskolába, és elmesélik, hogy mit kell ezekről tudni, mit jelentenek a saját kultúrájuk hátterében. Néha nem tudják ők maguk sem pontosan, hogy mi mit jelent, és az interneten rákeresünk, hiszen ma már az interneten rengeteg dolog megtalálható. Ebben a, a projektben úgymond rajzolnak a gyerekek, és az iskola kapujánál van egy 20 méteres felület, amit a szülők is látnak, amikor jönnek a gyerekekért, és rácsodálkoznak, hogy e, ez milyen csodálatos érzés. Ez a szülőkkel is párbeszédet teremt. Aztán műhelymunkákat, foglalkozásokat szervezek, és a gyerekekkel minimum egy évig foglalkozom ezen a téren osztálytermi környezetben, és most már a szülők számára is szervezek műhelyfoglalkozásokat, illetve szülőknek és gyerekeknek együtt. A Múzsa program alapvetően általános iskolákban működik, de egyre inkább a középiskolákra is kiterjesztjük a működésünket, hiszen az ott tanuló fiatalok lesznek a jövő fiatal felnőttjei. Annyi mindent tudnék még elmondani, de kevés az időm. A múzsa a menekült, menekültügyi központokkal is együttműködik, olyan kamaszokkal, akik egyedül indultak útnak, felnőtt kísérő nélkül. Felrajzoljuk a világ térképét, és megkérdezzük, hogy milyen volt az utatok Afganisztánból, Afrikából ide Belgiumba. És elmondják, hogy illetve azt gondolnánk, hogy a legrövidebb ö, úton kerültek ide, de általában nagyon cikcakos és kalandos az ideérkezés, prostitúcióval, egyéb ö, traumákkal terheltem. Tehát ezért fontos, hogy el tudják ezt mondani itt Belgiumban. Művészként, mert én tulajdonképpen a Múzsa programban résztvevő sok-sok művész nevében fogalmazom meg, amit mondok. Változik a helyzetünk, változnak a körülmények, de a helyes gyakorlatainkat igyekszünk terjeszteni, megosztani másokkal. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a Menuhin alapítvány múzsa hálózatát képviselhetem most itt ezen az eszmecserén és remélem, hogy más szervezetekkel is fokozottan sikerül a jövőben megosztani a tapasztalatainkat, illetve anyagainkat. Most már 15-16 éve foglalkozom a Múzsa programmal, egy pillanatig sem unatkoztam, és nagyon sok gyerek azóta és a barátom, jóban vagyunk velük, azokkal, akik 10-15 éve velem tanultak, és most szeretnék nekik hangot adni, illetve egy eh, Fara El már egy ö, eh, hölgynek szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen. Fara Omarinak hívnak, és 23 éves vagyok. A szüleim Marokkóból érkeztek, tehát én félig marokkói vagyok. A múzsa programot az, alap, az általános iskolában ismertem meg, az egyetlen nyelv volt, az a kreativitás nyelve volt, és kreativitással fejeztük ki magunkat. Nagyon sokat szórakoztunk, megtanultunk együtt dolgozni, egymás különbségeit, hagyományait tiszteletben tartani. Köszönöm szépen! Tehát két generációja van itt olyan nőknek, akiknek migráns bevándorló hátterük van, és akik a művészet nyelvén tudtak megjelenni, kifejezni magukat. Más lehetőségeket is kell kínálni, integrálódási lehetőséget túl az iskolán. Köszönöm szépen! a, az előadásaikat, és azt hiszem, hogy különböző javaslatokat feljegyezhetünk, és megismerni jobban az önök tevékenységeit. Most pedig szeretném megadni a szót Gáriátszó asszonynak, hogy beszéljen nekünk arról, hogy a kultúra és hogyan járul hozzá az európai stratégiához. Tudjuk, hogy a források megemelésre kerülnek az oktatási források a humanitárius segély területén 60 millióról volt szó az idei évre. Azt is láttuk, hogy elindult a az Erasmus Plus-ban és az Kreatív Európa-ban a felhívás, amely a különböző egyesületekhez szól, annak érdekében, hogy segítsük az integrációt a művészet és a kultúra révén. Természetesen a legfőbb cél a jó gyakorlatoknak a feltérképezése. Ma nem képzelhető egy olyan külpolitika, biztonságpolitika, vagy migrációs politika még válsághelyzetekben is, mint amit itt Brüsszelben is látunk, hogy nem integráljuk jobban a szociális befogadást és a kultúrát. Támogatni kell az interkulturális cserét és a különböző folyamatoknak a cseréjét. Átadom a szót. Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem erre a nagyon érdekes meghallgatásra. Valójában a kihívásokkal próbálunk szembenézni, több mint egy millió migráns és menekült lépett be 2015-be Európába, és további 130 ezer már tengeren elérte Európát az idei évben, annak ellenére, hogy rendkívül nehéz körülmények ellenére a menedékkérők általában nagyon alacsonyan képzettek, akik munkaképes korúak, és olyan gyerekek, akik hosszú ideig kimaradtak az oktatási rendszerből. A menedékkérők 30%-a 2015-ben 18 év alatti volt, és körülbelül a felük 18 és 34 év kor közötti. Ennek ellenére, hogy konkrét adatok nincsenek, nagyon sok kiskorú kíséret nélkül érkezett. Például ö, Svédországban 43%-kal 2015-ben regisztráltaknak 18 év alatti, és akikből 50% kíséret nélküli kiskorú körülbelül 35 ezer emberről beszélünk. Az oktatás a legjelentősebb eszköz, amivel a migránsoknak és a menekülteknek meg tudjuk adni, hogy munkát találjanak, hogy önmegvalósítást elérjék, és interkulturális párbeszédet folytathassanak, ami az alapja az integrációnak. Alapvetően ez az alapeleme a szociális kohéziónak, és ez erősítheti meg az emberi tőkét egy előregedő Európának. Tehát ezért fontos ezeket az újonnan érkezett menekülteket integráljuk az oktatási rendszerünk, többségi oktatási rendszerünkben méghez a lehető leggyorsabban. A migránsoknak és a menekülteket gyerekkortól azonnal integrálni kell teljes mértékben az alapképzésbe, az általános iskolába, majd szakképzésbe és a felsőoktatásba, hogy ne marginalizálódjanak, hanem különböző képességekre tegyenek szert. A nyelvoktatásról ha, nagyon sokat hallottunk itt a mai napon, ennek a fontosságáról. Az újonnan ér, érkezett diákok tudásának a felmérése is nagyon fontos, a gyerekek alapképességeinek a felmérése, olyanok, akik sokáig nem is vettek részt oktatásban és a, nagyon fontos a tanárok oktatása is. Második prioritás azután, hogy azonnal felléptünk, meg kell akadályozni, hogy a migránsok teljesen kibontakoztathassák képességeiket, és ne valjanak kudarcot itt konzisztens, egyetemű bizonyíték van arra, hogy a legtöbb migránsnak a képzettsége sokkal alacsonyabb, mint a sorstársaiknak, mint az itteni sorstársaiknak. Fontos, hogy a munkaerőpiacra és a képzettségi szakadék leküzdése után tudjanak beilleszkedni az őslakosság képes kb. 70%-a valószínűbb, hogy iskola elhagyók lesznek. A problémák az iskolai gyenge terme teljesítés, az iskolából való kiesés nem a migrációs problémákhoz kapcsolódik, hanem a szociális-gazdasági egyenlőtlenségekből vezethető le. Át átlagban az európai bevándorlók alacsonyabban képzettek, mint a benszülött lakosság, de például Írországban és az Egyesült Királyságban nagyon magasan képzett külföldiek vannak. Hollandiában, Franciaországban inkább alacsonyabb képzettségű bevándorlók vannak. Olaszországban nincs igazán különbség a külföldiek és a az őshonos lakosság között. A legtöbb uniós országokban a korábbi migrációs vonulatokat a magasan képzelt és szegregált bevándorlók jelentették és volt, akik nagyon sok gyerek úgy került be az iskolába, hogy nem beszélték az oktatási nyelvet. Ezek tények, és intézkedni kell, hogy ne kövessünk el olyan hibákat, amiket a jövő, a múltban elkészi, elkövettünk. Csak úgy, ugyanilyen fontos, hogy megoldjuk a szociális kirekesztettség problémáját, és erős integrációs ösztönzőket alkalmazzunk, ilyen például a sport, kultúra és a formális és az informális tanulás. A ha azt akarjuk, hogy kohéziós Európa legyen, akkor mindenkinek ebben részt kell vennie európai szinten, de nemzeti szinten is, az intézményeknek, szociális partnereknek, civil társadalomnak. Az ifjúsági munka az egyik nagyon fontos olyan elem, ami a demokratikus társadalom építéséhez hozzájárul, és ez ami segíti a megfelelő magatartást. A lakosság 10%-a Európában bevándorló háttérrel rendelkezik, és ezek a bevándorlók nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a ö, ö, is. De hát már a korábbiakból is tanultunk, és nem első alkalommal kell foglalkoznunk menekült áradattal. Most ezúttal ez egy ilyen nagyobb mértékű a létszámot illetően. De ugyanakkor felhasználhatjuk a korábbi tapasztalatainkat, és mobilizálhatjuk a különböző meglévő programjainkat, és hatékonyan integrálhatjuk a menekülteket. Természetesen az erőfeszítéseket nemzeti szinten is folytatni kell, de európaiként az oktatási, kulturális területen is elkezdtük már a mozgósítást, és vannak erre ötleteink. Önök említették az Erasmus Plus-t, és már foglalkozunk a az integrációs kihívásokkal és a menekült válsággal kapcsolatban a különböző projekt megvalósításokkal. Ha megnézik a projektek adatbázisát, amelyeket az Erasmus Plus támogatott és a korábbi programok, akkor már lehet látni körülbelül 200 példát a sikeres projektekre. Sport, önkéntes munka, ö, oktatásban való részvétel, más nyelv megtanulása, és a az ifjúsági kulturális cserék is voltak. Tehát nagyon sok list, list, adatám van erről, nem tudom ezeket mind felsorolni, de van ez az adatbázis, nyilvános adatbázisról van szó, hogy nézzék meg. Nehéz ezekkel a problémákkal foglalkozni. A bizottság erősíti a támogatását az Erasmus Plus program érdekében, a szociális civil oktatás az elsődleges prioritás a programon belül és alapvetően lehetővé tettük egy külön forrást az együttműködési programokra, ez 4 millió euró, oktatás és sport tevékenységekre, és ez a prioritás azon programokra, amelyek ezekkel a szociális befogadó prioritásokat szolgálják. Külön odafigyeltünk természetesen a menekültek, menedékkeresők és migránsok befogadásával kapcsolatos programokra. Továbbá megjelentettünk egy 13 milliós összegre egy felhívást különböző akciókra, amiket az alapszinten lehet elindítani a az ifjúság segítségre a hátrányos helyzetű tanulóknak, illetve hogy elősegítsük a demokratikus értéketet, az aktív állampolgárságot és a radikalizálódás elkerülését. Az online eszközöket mobilizáltuk, ezzel az ifjúsági munkásokat, tanárokat céloztuk meg, illetve az online nyelvtanulási programok is léteznek azoknak, akik eh, most érkeztek, és százezer eh, licencet adunk olyan pénzekből, amik a program korábbi éveiben nem kerültek felsorásra. Tehát százezer eh, licenc van az nyelvtudás felmérésre, illetve nyelvtanulásra. A Kreatív Európa program is részt vesz ezen erőfeszítésekben, és kulturális tevékenységekre adtunk forrásokat, konkrét projekt megvalósításra, interkulturális párbeszédre, migráns integrációra. 6 millió, Európa, 6 millió euró kerül itt is felhasználásra. Az Európai Önkéntes Szolgálat, amiben a fiatalok dolgoznak más fiatalok érdekében, ennek ez a lényege, ugyancsak mozgósításra került, és itt is lehetővé tettük a prioritások megfogalmazását. Politikai szinten, ha még megengedik, akkor nagyon röviden, már tettünk erőfeszítéseket új ö, akciók érdekében, jó gyakorlatokat elkezdtük összegyűjteni, útmutatókat dolgozunk ki, amivel a tagállamokat segítjük abban, hogy a gyerekeket integrálják az alapoktatásban tehát az oktatáshoz való hozzájutás, nyelvtanulás, jobb képzettség, ezek a legfontosabbak. Ezt fogjuk hozzáadni az én a legális bevándorlók csomagjának, csomagjához, amiről már korábban volt szó, tehát hozzájárulunk az oktatás, kultúra, ifjúság területén, tehát nyelvtanulás, illetve konkrét támogatást nyújtunk az oktató személyzetnek is, hogy sikerüljön elkerülni az, iskola, az iskolai kudarcokat, illetve az interkulturális ismeretek megszerzését kultúrán, sporton keresztül, vagy például az e-twinning, ez a testvérkapcsolatok kialakítása elektronikusan, illetve van egy eszköztárunk, különböző javaslatok, útmutatások a tagállamok számára. És végezetül a Párizsi nyilatkozattal fejezném be, amit talán ismernek, egy évvel ezelőtt egy nyilatkozatot írtak alá az oktatási miniszterek és az illetékes biztos, annak érdekében, hogy mobilizáljuk az európai, regionális és nemzeti helyi szintű oktatási rendszert annak érdekében, hogy a demokratikus alapelveket és az alapelveket terjesszük. Most ennek a megvalósítása van folyamatban, négy része van, hogy biztosítsuk azt, hogy a fiatalok megszeretik a az interkulturális és egyéb kompetenciákat, hogy biztosítsuk, hogy az oktatási rendszer foglalkozik a hátrányos helyzetű tanulóknak a problémáival és a különböző oktatási tanulási formákkal. Ahogy már említettem, a 13 milliós összeg, illetve az Erasmus Plus összegek, valójában azt célozzák, hogy ez a Párizsi deklaráció kerüljön megvalósításra. Nagyon köszönöm a Párizsi deklaráció. Ha még esetleg valaki szeretne hozzászólni, egy pontosítást kérni, én mindenképpen köszönetet szeretnék mondani, mert nagyon sok minden elhangzott, és ahogy mondták, egy egész sor politika van, különböző programok léteznek, és fel kell tennünk a kérdést, és talán a bizottság is tisztában van ezzel, hogy nagyobb fontosságot kell tulajdonítani az oktatáspolitikának, és több forrást is kell hozzárendelni. Erasmus program, eh, Kreatív Európa természetesen, vannak egyéb eh, tervek is, amik már eh, alatt vannak, de mi még további forrásokat akarunk, nem, termész, nem csak azokat a forrásokat, amiket innen-oda tologatjuk a már elosztott pénzalapokból. Ez új kommunikáció, vagy a Párizsi deklaráció nyilatkozat és azt indokolja, hogy felül kell vizsgálni a prioritásokat, a költségvetési prioritásokat. Szerintem ebben egyetértünk. értünk és az Európai Bizottság agendájának keretében is nagyobb mértékben kellene támogatni ezeket a politikákat. És most elnézést kérek az összes meghívott vendégtől, mert nek, meghívtak engem egy ceremóniára, ahová kell, el kell most mennem, de Trippel asszony átveszi tőlem az elnökséget, én szeretnék összetett mondani, de Tröppel hogy fogja az elnökséget ellátni. A meghallgatás ideje, hát egy kicsit túlnyúlt a tervezett időn, is úgy gondolom, hogy köszönetemet fejezhetem ki önöknek, és ez egy női panel gyakorlatilag, mert a leg figyelmre méltó élet, önéletrajzokat választottuk ki, és én szerettem volna mindezeket hangsúlyozni, de köszönöm a Trüppel asszonynak, hogy hajlandó engem helyettesíteni, és viszontlátásra mindenkinek. Tisztelt előad, előadók, tisztelt kollégáim! Még egyszer köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes előadásokat, prezentációkat. Most akkor elérkezett megint a kérdések, válaszok ideje, és kérem szépen, hogy mindenki csak egy percben tegye fel a kérdést, mert kifoly, kifutunk az időből nem sokára. Čas na dotaz a komentář, protože já tuto otázku považuji za naprosto zásadní, když se bavíme o integraci. Köszönöm szépen a egy sor alapvető integrációval kapcsolatos kérdést megemlítettek. A menekültek 32% a gyermek, ahogy hallottuk, és ez azt jelenti, hogy a fennmaradó körülbelül 60 százaléknak, felnőttnek ugyanakkor szintén szüksége van a nyelvoktatásra. Köszönöm szépen, hogy megosztották velünk a jól bevált gyakorlatok példáit. De Balbach asszony által mondottakra szeretnék emlékeztetni, ő ugyanis a tanárok nevében szólt, azoknak a tanároknak a nevében, akik tulajdonképpen ennek az egésznek a terhét viszik, a menekülteket ők tanulják, tanítják meg arra, amit meg kell tanulniuk. felejtsük el, hogy az Erasmus Plus a sikereseké, hiszen a ö, vezető tanároknak ö, egy kérvényt kell benyújtani, és csak utána derül ki, hogy kapnak-e támogatást. Az integráció viszont mindenkivel meg kell, hogy történjen, nem várhatunk, amíg valaki elismeri vagy jóváhagyja a munkánkat. Az iskoláknak szükségük van forrásokra. Én nem akarom kritizálni az Erasmus Plus-t, mert valóban reagált a helyzetre, de nem megfelelő megoldás az, hogy van körülbelül százezer újonnan érkezett gyermek vagy személy, akinek nem csak hogy egy idegen nyelvet kell megtanulnia, hanem egy ö, egész idegen ö, kultúrát, kulturális referencia ö, rendszert kell megtanulnia, ö, és erre nincs megfelelő anyagi forrás. Igen, nagyon nagyra értékeljük az Erasmus Plus-t, de ez csak egy olyan ö, luxus, egy olyan extra, ami, ami csak néhány iskolának jár, nem olyan, amit minden iskola igénybe vehet. Bálbák asszonynak külön köszönöm, hogy a, az élvonalban foglalkozik ezzel a kérdéssel. It was more a very... Köszönöm szépen, hát ez egy inkább általános politikai nyilatkozat volt, mint kérdés. Morgano asszonynak, Morano úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, akkor én is nagyon rövid leszek. Nem kell mindig mindent előről elmondani, bár nagyon sokáig beszélhetnénk erről a kérdésről. Néhány konkrét kérdésem lenne. Gariátszó doktor világosan elmondta, hogy az európai menetrend hogy kell, hogy kinézzen, és olyan törekvések vannak, ahol a formális és a nem formális aspektusokat kombinálni fogjuk. Ezt nem azért, mert már itt a szakbizottságunkban ezt olyan sokszor kimondtuk, hanem azért, mert ez tény. Ha ez nem történik meg, akkor a problémák nem fognak megszűnni. A nyelvtanulás kulcsfontosságú, tehát az ezzel kapcsolatos kompetenciák, képzettség és a felmérése is nagyon fontos. Annak érdekében, hogy, ne, hogy, hogy minél gyorsabban iskolába kerülhessenek az ideérkezők. A tanároknak szükségük van speciális képzésre, de más források, illetve más szakemberek bevonása is szükséges, hiszen nem háríthatunk mindent az iskolára. A korosztályon belüli gyermekek közötti érintkezés is nagyon fontos. A gyermekek egymással is dolgozhatnak, foglalkozhatnak. Ez nagyon értéke, érdekes javaslat. Szeretnék még egy kérdésre visszatérni. Először is ma azt halljuk, mindenki azt kéri, hogy eh, ne csak egyetlen egy mindenhol használatos modellben gondolkodjunk az integráció, illetve a befogadás szempontjából. Szerintem is ez a legfontosabb, hogy az képesek legyünk elmozdulni a modellből, hiszen az egység a sokféleségben pontosan azt sugalja, hogy egy ugyanaz, ugyanaz az egy megoldás nem feltétlenül működik mindenhol. A legjobban bevált gyakorlatokat kell megtalálni és elterjeszteni. És nem azért, hogy aztán majd ezeket tegyük egy, egyetlen üdvös modellé, hanem azért, hogy elterjesszük ezeket, és aztán ahol alkalmasot használjunk. Elnök, valaki szeretne válaszolni? Igen, tessék. Köszönöm szépen először is a hozzászólásokat. Szeretném én is aláhúzni, hogy az Erasmus, ez az Erasmus Plus valóban nem tud minden kihívásra választ adni, csak egy részükre. És vannak megfelelő eszközeink a program oldalon is, ahogy Kosta asszony ezt korábban is elmondta, a program oldalon és a politikai oldalon is. Program szempontjából az Erasmus Plus először is azzal tud hozzájárulni, hogy nemzeteken átnyúló együttműködést teremt. Lehetőség van tehát arra, hogy tanuljunk egymástól, és rendelkezésre bocsássuk azokat az eszközöket, amelyek nálunk beváltak, megismertetjük a projektjeinket, és akkor az egyik tanár tanulhat a másiktól, az egyik résztvevő iskola tanulhat a másiktól, a fiatalok, akik egy, fiatalokkal dolgoznak, találhatnak egymást, tanulhatnak egymástól. És ez az Erasmus Plus ágazatokon átnyúló új eleme tehát az egyetemek tanulhatnak egymástól, illetve a sportklubok, egyesületek minden szinten meg lehet nézni a legjobban bevált gyakorlatokat, és el lehet ezeket egymástól tanulni. A politikára ugyanúgy ez vonatkozik, hiszen a szakpolitikák területén az Európai Uniónak oktatásban, képzésben fiatalok területén nagyon kevés a kompetenciája. Viszont felajánljuk azt, hogy a tagállamok használják ki a lehetőséget, és tanuljanak egymástól, mint együttműködő partnerektől. Nem sokára lesz majd itt egyébként egy konkrét projekt, többek között a kísérő nélkül érkező fiatalkorúak tárgyában. Ebben a kérdésben szeretnénk leginkább ösztönözni a tagállamokat arra, hogy különböző szinteken cseréljenek tapasztalatot, és ez aztán nemzeti, regionális, helyi, de európai szinten is nagyon nagy előnyökkel járhat. Elnök, köszönöm, Fonszelő asszonyi a szó. Csak egy észrevételt szerettem volna hozzátenni Sostova asszonynak az észrevételéhez. Az Erasmus Plus, igen, ez egy olyan program, amelyik ösztönzi az együttműködést európai szinten. De például nekünk ezt, tehette, ezt tette lehetővé, hogy összehozunk olyan partnereket, akik az Erasmus Plus nélkül nem ismerték volna meg egymást, és egy olyan kultúrával foglalkoztunk, ami a roma kultúra. Tünk az a neve, hogy zene a romákért, tehát hogy milyen negatív sztereotípiák vannak egész Európában a romákkal kapcsolatban. Ez egy nemzeteken átnyúló kisebbség, és nagyon gazdag kisebbség, és ezzel a zene programmal hozt, létrehoztunk olyan eszközöket, amelyeket a tanárok fel tudnak használni ennek a kultúrának a megismeréséhez. Más kultúráknál is föl lehetne ezt használni, mit tud egy-egy kultúra tudatni velünk, és milyen eszközök vannak az oktatók számára, hogy egy kultúrát felfedezünk, a roma vagy cigány kultúrát, vagy ugyanígy lehetne az örmény, a berber, az afgán, vagy bármilyen kultúra. Nagyon sok szépség van, bizony bizonyos eh, eszközökben, például a zene eszközökben eh, gyerekekkel, eh, oktatókkal együtt hoztó, létrehoztuk olyan zeneeszközöket, amiket a cigány kultúra inspirált. Dalokat, amelyeket megtaláltak a roma különböző nyelveken, a szövegeket megismertük, és olyan nyelvet ismertek meg, amit senki sem ismer igazán, viszont egy nagy örökséget hoz, mert Indiából jöttek, és a szanszkritnak az elemeit hozzák, amit például megtalálunk a spanyol cigányoknál és ez nagyon érdekes ezt a kultúrát megosztani, nem csak a gyerekekkel, hanem a tanárokkal is. Szerintem ki kellene dolgozni egy folyamatos képzést az oktatóknak, hogy hogyan lehet felfedezni a kultúra gazdaságát, amely ö, felénk jön. Tehát az ilyen típus ö, projektekkel. És ezt az Erasmus Plusnak köszönhetően mondakoztattuk ki. Yes, please. Igen, tessék, bizottsi asszony. szeretném én is aláhúzni, az egész délutánon keresztül húzódó vörös vonalat, vagyis a e, szociális kapcsolatok témáját. Én úgy gondolom, hogy a tanárokat nagyon sokkal segíthetjük abban, hogy a szociális kapcsolatokat támogassák. Az iskolák mindig is a tanulásra és a tudományos sikerre koncentráltak, és a tanulók kulturális gazdagságát így gyarapították, de úgy gondolom, hogy most egy kicsit át kellene tennünk a figyelmet a szociális kapacitásokra és nem mindig az iskolákban folyik ez. Meg kell nyílniuk az iskoláknak a közvetlen szomszédságuk előtt, és el kell fogadniuk, hogy néha az iskolánk, iskola körül folyik a tanulás egy része. Be kell vonni tehát ebbe a folyamatba a családokat, a migrációs háttérrel rendelkező, vagy az éppen most az országba érkezett családokat. Egy, ez egész szociális társadalmi szövetet át kell most gondolnunk, és át kell, át kell formálnunk, mégpedig társadalmi párbeszéd keretében, amely az integrációra koncentrál. Nagyon jó modelleket tudunk gyártani elméleti síkon, de hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a valódi integráció nem fog megtörténni. Gyakorlatban kell ezt mind elérnünk, nem csak pedagógiai gyakorlatról van itt szó, hanem szociális gyakorlatról is. Tehát párbeszédről, tapasztalatcseréről, és arról, hogy ne feledkezzünk meg még egy dologról. Én nagyon aggódom amiatt, hogy elszegényedés következik be Európa szociális szövetében, hogyha nem teszünk ellene valamit. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, kedves vendégeink. Azt gondolom valamennyien gazdagodtunk itt a délutáni eszmecseréből, és eredményes volt ez a megbeszélés. Valóban úgy gondolom, hogy holisztikus megközelítésre van szükség ahhoz, hogy a soha nem tapasztalt menekült válságot európai szinten az összes rendelkezésre álló eszközzel kezelni tudjuk. A különböző programok, illetve a, az intézmények, a külső politikáink felhasználásával, illetve az összes érintett bevonásával tudjuk ezt elérni. Ez azt jelenti, hogy a tagállamokat is be kell vonnunk, mert nagyon sok tagállami hatáskörről van szó a kultúra, illetve az oktatás területén. Ezeket mind összegezni szeretnénk, és európai szinten hasznosítani. Ehhez kell a tagállamok hozzájárulása, az EU intézményei, a civil társadalom, a helyi önkormányzatok, hatóságok, és minden érdekelt aktív részvételem. Hadd foglaljam össze az elhangzottakat. Én úgy érzem személy szerint, hogy nagyon helyesen hangsúlyoztuk, hogy az odatartozás érzését kell biztosítani a szegregáció ellen. Egyértelműen ki kell mondanunk, hogy a szociális kompetenciák és a, az oktatási teljesítmény záloga az, hogy otthon érezze magát a bevándorló Európában. És ez nem csak európai szintű beavatkozást, hanem tagállami szintű cselekvést is igényel. Aztán nagyon érdekes volt arról hallani, hogy a pedagógusok mit tehetnek, illetve hogyan teremthetünk hatékonyabb körülményeket a siker érdekében, hogy a diákok többet és jobban tanulhassanak az iskolákban. Az is nyilvánvaló, hogy plusz forrásokat kell teremtenünk, mert enélkül ez nem sikerülhet. Köszönöm szépen az elhangzott lelkes szavakat. Világos, hogy elkötelezetten állunk hozzá ez a területhez, de ugyanakkor a plusz források elengedhetetlenek, enélkül nem működik ez az egész terület. Szintén fontos volt arról hallani, hogy az EU-nak az interkulturális ifjúsági munkaterén sokat kell még fejlődnie. A saját rasszizmusunkon is el kell gondolkodnunk. Nagyon jó, hogy erre fölhívták a figyelmünket és különösen azok az intézmények, illetve az ifjúsági munkával foglalkozó szervezetek kell, hogy megfelelő működési körülményeket kapjanak, akik eredményt tudnak elérni. És aztán nagyon fontos a szociális gyakorlat kialakítása. Ez azért lényeges, mert mindannyiunknak feladatot jelent az integráció. Látnunk kell, hogy felelősségünk van ebben a közös eredmény elérésében. A társadalom minden szintjén fel kell lépnünk ennek érdekében. Végül, de nem utolsó sorban, fontos ráeszmélnünk újra és újra, hogy mennyit segít a művészet a fiataloknak, és nem csak nekik, abban, hogy megtalálják önmagukat, és a származási kultúrájukkal, illetve az őket befogadó társadalmakkal is kapcsolatot tudjanak e, építeni, fejleszteni. Tehát ezen a területen további erőfeszítéseket kell tennünk, illetve folytatni az eddigi jó gyakorlatot. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm a szakértőnknek, illetve a hallgatóságnak is a részvételt, és további kellemes estét kívánok viszont látásra.